Benvenuti a tutti, diamo inizio. Jó napot kívánok mindenkinek, kezdjük el a mai ülést. Approvazione dell'ordine del giorno. Fogjuk el a, fogadjuk el a napi rend tervezetet. Colleghi, la Commissione ha proposto di informarci prima della... Köszönöm szépen, szépen, kedves kollégák! A bizottság a GMO termékek jelenlét, abban a témában készített egy iratot, aminek az a az egy tervezetet, meg az a témája, hogy a GMO termékek jelenléte a, a különböző ö, tápanyagokban. Most ezt a kérdést majd ellenőrzéses eljárással fogjuk kezelni, és nagyon fontos az, hogy a parlament mi hama, parlamenthez, parlamenthez mi hamarabb elkerüljön. Arra kérek mindenkit, hogy ez új napi rendi pont legyen, és mielőtt a kappal foglalkozó munkaértekezlet elkezdődne, azelőtt tárgyaljuk ezt. Nem tudom, hogy ezzel a módosítással el tudjuk-e fogadni a napi rendtervezetet. Igen, köszönöm szépen. Az elnök közleményei a mai ülés webstreamingen lehet majd nyomon követni. Hármas napi rendi pont, az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia egy szobori kérdést kell elfogadnunk. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kérdését szóbeli kérdésként felvetik, felvetik, mindenki megkapta ezt az anyagot. A koordinátorok arról is döntöttek, hogy állás, állásfoglalási eh, állásfoglalás tervezett eh, formájában nyújtja ezt be a mi szakbizottságunk, és ezt a kérdést vagy a májusi, vagy a júniusi plenárison fogjuk tárgyalni. Ezzel kapcsolatban nincsen kérdést, akkor, a, ö, akkor megyünk tovább, és ezt elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont. per 2007-es EK tanácsi rendelet, ez ugye nem mással foglalkozik, mint te és tejtermékágazati szerződéses kapcsolatok módosítása. Ez a következő napi rendi pontunk. James Nicholson ennek a kérdésnek jelentéstevője. Nem látom őt itt. Bizonyára emlékeznek rá, kedves kollégák, hogy a 2009-es tejválság után az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslat csomagot hozott létre, amelynek az legyen a lényege, hogy a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozott legyen, illetve a termelők és a tejágazat összes szereplőinek kielégítse az, enye, az, elé, az igényeit, illetve a úgynevezett köztes, tehát a termelők és a piac közötti kapcsolatot felállítandó ö, foglalkoztatást, me, vagy foglalkozást megteremteni. Most ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon sok a felmerülő kérdés, amelyet még mindenképpen meg kell beszélnünk megadom a szót most Jamesnek, aki éppen most futott be, tehát James Nicholson következik. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban most kezdjük meg az eszmecserét. Megköszönöm a bizottság jelenlevőinek, hogy eljöttek ide. Most pedig nem szaporítom a szót, megadom James Nicholsonnak a szót, és aki szeretné, ho- szeretne hozzájárulni a vitához, kérem jelentkezzen, tessék James. Uh. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is, ha megengedi, azzal kezdeném, hogy azt gondolom, ezek a javaslatok az iparágazatban üdvözlés áldozataival lettek, ha lehet így mondani, üdvözölték őket, nagyon sok ágazati képviselő, az tejipari ágazat képviselője Európában, a különböző gazdaszövetkezetek, a e, fedőszervezetek, a nemzetközi, nemzeti és nemzetközi hatóságok, szervezetek, néhány állandó képviselet Brüsszelben is üdvözölte ezen javaslatcsomagot. A kezeti reakció pozitív, de ha megnézzük a javaslat egyes részleteit, akkor néhány aspektust még meg kellene világítani, javítani. Ezek a javaslatok arról szólnak, hogy hogy fog működni a kvóta rendszer megszűnte után, 2015 után az ipari, ez az ágazat. Tehát nagyon körültekintően kell megvitatnunk, hogy milyen hatása lesz ennek a csomagnak a tejágazatra. Röviden ismertetem néhány gondolatomat, megpróbáltam nyitott lenni jelentéstevőként, nagy érdeklődéssel hallgattam meg mások véleményét. <clears throat> A vita során nyilván mindenki elmondja, mit gondol erről. Ha megengedik, négy aspektust emelnék ki. Az első a szerződéses oldal. Azt hiszem, ha kicsit vitatkozni szeretnék, provokatív szeretnék lenni, akkor meg kell kérdezni magunktól azt, hogy a gazdák valóban akarnak-e szerződéseket. Azt kell mondjam, hogy ellenállásba ütköztem néhány gazda szervezetnél. Néhány gazda szervezet ellenzi a szerződéseket. Ugye nemzeti tagállami szinten önkéntes alapon köttetnek ezek a szerződések. Ez lehetőséget ad az adott tagállamnak arra, hogy rugalmasan kezelje ezt a kérdést. Szívesen megtudnám, hogy mely tag állam nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, és nem igazán tudtam megismerni minden tagállam ide vonatkozó álláspontját. Ami a szerződéses feltételeket illeti, ez nagyon fontos. Az ár, a mennyiség, a ö, szerződések kizárólagossága, nagyon körültekintően kell eljárni. Ezt a szövegben helyesen meg kell fogalmazni. Én úgy gondolom, hogy arra kellene törekedni, hogy garantáljuk a rugalmasságot, amennyire lehet. Sok rugalmasságot. Egy opció az lenne, ha visszatérnénk az eredeti szöveg változatára, ahol bármely gazda kérhet szerződést, ha akar. Ha a szerződések nem lennének kötelezőek abban a tagállamban például akkor is. Meg fogom ezt az aspektust majd közelebbről is vizsgálni. Tehát a, ami a szerződéseket illeti, azon kell gondolkoznunk, hogy hol lehet ezeket alkalmazni. Ha megnézzük a feltételeket, Ezeket együtt kell természetesen megvizsgálni. Na, Ami a termelői szervezeteket, a teszeket illeti, és a, az, a tárgyalásokat, nagyon fontos lenne, ha lenne tárgyaló alap, a tárgyalási alap. Nagyon fontos a szerződéseknél. Az lesz az igazi bökkenője majd a kérdésnek, azt hiszem. Tehát, hogy hogyan lehet valóban alkudozni, az alku kérdése. Ha megnézzük a fő célkötözést, amely ennek a csomagnak az alapja, itt arról van szó, hogy a termelő szervezeteket, a termelőket kell támogatni, az ő tárgyalási pozíciójukat, az alkú pozíciójukat kell előtérbe helyezni. Két fő témát emelnénk itt ki. Az első a százalékok, a 33 százalék és a 3,5 százalék. Ezek a számok természetesen nagyon sok konfliktushoz vezetnek, és nézeteltéréshez. Többen, akikkel beszéltem, azt kérték, hogy csökkentsem, mások azt, hogy növeljem ezeket a számokat, százalékokat. A különböző érintettek különböző dolgokat kérdeznek, és tudom, hogy a tanácson belül sincs egyhangú ö, megállapodás. Egyensúlyt kell teremteni, aközött, hogy olyan számot találjunk meg, amely megfelelő, hatékony, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a versenyjog elemeit. Ez olyas valami, ami a versenyjog, azt hiszem, hogy valóban gorcső alá veendő, Nekünk agrárbizottságként valóban nagyon körültekintően kell a jogászok segítségével megvizsgálni a versenyjogi aspektusokat. Ami a versenyhatóságokat illeti, a termelőszervezetek, a teeszek nem szabad, hogy túlságosan nagy fölénybe kerüljenek a kis termelőkkel szemben. Erre oda kell figyelni. Egy másik fontos kérdés a kooperatív szövetkezeti struktúrák védelme. Nagyon sok tagállamban létezik a szövetkezeti struktúra. Bár a szövegben nem szerepel, tudom, hogy néhány tagállam szeretné, ha ezt a kérdést megvilágítanánk. Szerintem ez nem okoz annyira nagy problémát, aztán meg kellene néznünk azt, hogy a tagállamok Nézzük meg azokat a tagállamokat, ahol legalacsonyabb a tejtermelés mennyisége. Ezek a számok lehet, hogy nem nagyon fogják segíteni az alacsony termelési volumennel rendelkező tagállamokat. Jó lenne ezeket a tagállamokat külön kezelni, nekik is megoldást találni. Ami a teeszeket illeti a termelő és értékesítő szervezeteket meg kell néznünk. Aztán az ágazatközi szervezetek, azok átláthatósága nagyon fontos nagyon jó eszköz lehetne. A jelenlegi, ugye már van hasonló, van egy modell, a gyümölcs és zöldség ágazatból átvett modell, amelyet szeretnénk alkalmazni a tejágazatban. Néhány tagállam kifejezte aggáját amiatt, hogy milyen szerepük van az ágazat közi szervezeteknek, szerintem ezt is meg kellene világítani. Én azt szeretném elmondani, hogy szeretnék túllépni a bizottság javaslatán ebben a kérdésben. Ami az láthatóságot illeti, ez nagyon fontos, mert az láthatóság olyan valami, amely közemberek szívesen beszélnek, amikor tetszik nekik. Ha nem felel meg nekik, akkor nem vesznek tudomást az átláthatóságról. Azt hiszem, az egyik sikere ennek a kérdéskörnek, főleg ha nem lesz kvótarendszer, mert többen elég idősek vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen volt az élet a kvótarendszer előtt. Én nem szeretnék visszatérni a kvótarendszerhez. Tudjuk, hogy mi történt 2008-ban, amikor felesleg alakult ki, tejfelesleg az Európai Unióban, és nem tudtuk, hogy honnan jött ez a sok tej, nem tudtuk kordában sem tartani valamilyen szinten jó lenne a havi jelentéskészítés a bizottság felé, a központ felé. Tudjuk, hogy a tagállamban mennyi tejet termeltek abott, abott, abban az adott hónapban, hogy mi a kereslet, mi a kínálat. Amire valóban szükségünk van, az egy szolid rendszer, amely megfelelő információt adna a tejtermelésről, a központ valóban tájékozott lenne, ez kulcsfontosságú eszköz annak érdekében, hogy megértsük a piac helyzetét. És remélem, hogy mindenki tudatosabban fogja már érzékelni és értékelni a piaci jelzéseket, mind a kereslet, mind a kínálat szempontjából. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy javaslatnak ez a része nagyon pozitív. És amíg nem jelent felesleges terhet, nem ró felesleges terhet a gazdákra, szerintem jó lenne, hogyha havonta egyszer megnyomunk egy gombot, és ott lesznek az adatok, amikre szükségünk van. Azt hiszem, ez talán nem túl nagy elvárás, talán ezt el tudnánk kérni, ezt az információs rendszert. Hadd zárjam azzal, hogy elmondjam, hogy néhány szervezet, akikkel találkoztam, azt kérték tőlem, akik azt kérték, hogy óvatosan ö, landoljunk, ahogy tetszik. Tehát jó lenne ezt a rendszert zöggenőmentesen, fájdalommentesen bevezetni. És nagyon fontos a minőségpolitikai aspektusok összessége a jelentésben. Azt hiszem el kell mondjam, hogy tehát nagy érdeklődéssel hallgatom meg az árnyék előadó kollégáimat és a bizottsági tisztelt kollégáimat, Szerintem alapvetően ki kell tartanunk amellett, amiről szólnak ezek a javaslatok, ne nyissuk ki Pandora szelencéjét, mert nem lehet tudni, hogy mi ugrik ki belőle. Aztán, aztán meg is haraphatja az embert az a valami, ami kiugrik Pandora szelencéből. Nagyon fontos az, hogy az adott ágazatot megvédjük, megóvjuk, garanciákat biztosítsunk a temelők számára. Közelebbről meg fogom nézni az összes kérdést, amelyről szóltam, és remélhetőleg a végső jelentést már április közepén be tudom mutatni a szakbizottságnak. És nagy izgalommal és érdeklődéssel várom az árnyék előadók és a tisztelt kollégák véleményét, és ahol tudom, be fogom építeni a tisztelt árnyék előadó kollégák álláspontját saját jelentésembe, azt hiszem, hogy ez lehetőséget biztosít nekünk a parlamentben arra, hogy valóban kézjegyünkkel lássuk el ezt az állásfoglalást. Tudnunk kell azonban, hogy nagyon sok termelő megélhetéséről döntünk, amint ezen gondolkozunk, és nem mindig könnyű mindenki számára alkalmas megoldást találni de remélem, hogy tudom majd garantálni azt, hogy olyan politikát tudom kidolgozni, amely mindenütt működni fog minden tagállamban, és szerintem elérhetjük, hogy igazságosabb rendszert biztosítsunk a termelők és a fogyasztók számára egyaránt. Grazie, James. Köszönöm, James. Megköszönöm munkádat. Most kezdjük is meg a vitát. Már vannak is jelentkezők. Patroneres a következő, illetve az első. Permitam que comece por fazer duas apreciações gerais. Köszönöm szépen. Először is két általános jellegű észrevételem lenne ezen rendelettervezettel kapcsolatban. És itt bizony hangot adok kritikai megfigyeléseimnek is. Ez egy olyan dokumentum, amely egyfajta jövőképpen rendelkezik, ennek az ágazatnak a fenntartható jövőjét próbálja megtervezni. Úgy gondolom, hogy egy olyan dokumentum, ami a teljes ágazat jövőjét kívánja figyelembe venni, nem így ennek kéne kinéznie. Az ipar a dolog egy része, de a disztribúció kérdését gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyja. Ez pedig azt jelenti, hogy a az elosztó lánc végén a piac koncentrálódik. Ez az első kritikám. Második kritikám. Milyen javaslatokkal él ez a rendelettervezet? Szerintem leginkább azon országoknak előnyös ez, ahol nagyon nagy kapacitású tejtermelő iparág létezik. Illetve mindenképpen ezt a modellt favorizálja ez a ez a javaslat tervezet. Nagyon kevés olyan tagállam van, amely ilyen adottságokkal rendelkezik, és ennek az a veszélye, hogy bizonyos tagállamokban el fog tűnni teljes mértékben ez az ágazat. Ez elfogadhatatlan. A diverzitás elvének nem felel meg, pedig a biztos már régóta harcol elvileg a diverzitás elve védelmében. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer, a kvótarendszert nem képes felváltani. Véleményem szerint két dolgot mindenképpen ki kell emelni. Az egyik a szerződések kérdése. Én már konzultáltam az ágazattal e témában, és azt mondták, hogy ezek a szerződések mindenképpen kötelező jellegűek kell, hogy legyenek, illetve az összes tagállamban hasonlóak, hogy a különböző piactorzulást valahogyan megpróbálják kompenzálni. Egyfajta árindex is kell ebbe a mechanizmusba, hogy a szükséges ruga, rugalma, rugalmasság meglegyen. Nos, miután az ágazat jelentős mértékben előre tervez, nagyon fontos a rugalmasság. Aztán a második dolog, amit mindenképpen ki szeretnék emelni, nem más, mint a különböző termelői szervezetek és a ö, ágazat közi szervezetek közötti kapcsolat. Nos, ezek a ágazat közi szervezetek egyfajta modellel kell, hogy rendelkezzenek, és ez remélem, hogy példaértékű lesz ezen szervezetek tekintetében az összes tagállamban. Ez azt jelenti, hogy olyan modellt kell kidolgozni, amely a termelékeny és békés együttélést biztosítaná a különböző mezőgazdasági termelők és ágazatközi szervezetek között. Úgy vélem, hogy ez a rendelet még nagyon komoly munkára szorul, hogyha valóban szeretnénk a fenntartható fejlődést garantálni. Elnök, köszönöm szépen, Elizabeth Jégle asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő munkáját, aki nagyon világosan és tárgyilagosan mutatta be a témát a jelentésében. Azt gondolom, és az imént a felszólalásból ez világosá is vált, hogy a beígért soft landing, tehát ez az óvatos landolás nagyon fontos, de többről van itt szó, mint amit a jelentés mond. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy ez csak egy lépés, ezt a lépést meg kell tennünk, de erre következnie kell egy második, harmadik lépésnek. De hogy egyáltalán már létrejött egy jelentés, ez már egy előrelépést jelent, hiszen eddig úgy volt, hogy a soft landing meghatározás elegendő, ezt mondták. Most pedig már vannak intézkedésénk a kvótarendszerből való kiszállásra vonatkozóan, és mindig azt mondják, hogy a régi kvótarendszerből való kiszállás, kilépés be fog következni. A kérdés csupán az, hogy hogyan fogjuk azt végrehajtani. És igazat adok mindkét felszólalónak abban, hogy ez a hogyan, ez a mikéntje a dolognak nagyon-nagyon sok munkát követel meg majd tőlünk. Ami Németországot illeti, akikkel ott beszéltem, Nyilván mindenki a saját érdekeit követi, illetve azokat szeretné érvényesíteni, mégis azt mondom, hogy ezt a lépést úgy kellene megtennünk, mint ahogyan azt Nicholson óra jelentéstevő ma javasolta. Annak érdekében, hogy valóban megtegyük az első lépést a megfelelő irányba, hogy elkezdjük a folyamatot, hogy aztán a második, harmadik lépés folyamán ellus, eljussunk oda, hogy láthassuk azt, hogy hosszú távon hogyan tudunk bánni a tejjel, egészében, ezzel párhuzamosan egyébként Svájctól is lenne mit tanulnunk, megtanulhatjuk azt, hogy hogyan lehet bánni a totális szabadsággal akkor, hogyha az nem is működik tökéletesen. Mindenképpen köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és szeretném, hogyha a jelentés egyébként bizonyosan hosszabb lesz még, hiszen itt-ott módosítani kell majd, de összességében azt javasolnám, hogy jelenlegi formában, amennyire lehet, közvetítsük a bizottság felé, és utána majd szavazzuk meg. Köszönöm szépen. Morvai, Morvai asszony. Köszönöm Szeretettel gratulálok a raportőrnek a sok munkájához, de már sokat szóra kell rámutatnom arra, hogy az új tagállamoknak a, köztük is a posztkommunista országoknak a tapasztalatait nagyon mérsékelten vagy semennyire sem tükrözi ez a jelentés. E, mi az alapvető különbség? A jelentés feltételezi azt, hogy a e, gazdák szövetkezetekbe illetve érdekvédelmi szervezetekbe tömörülve tárgyalnak a szerződéses viszonyaikról a felvásárlókkal illetőleg adott esetben a hatalmas multinacionális láncokkal amelyek a volt kommunista országokban gy magyarországon különös nagy erővel is vannak jelen ez a posztkommunista országokban nem gy van. miért? mert a szövetkezethez tartozás szövetkezetbe tömörülés e, jelenségét e, lejáratta az előző kommunista rendszer tehát a gazdák félnek a szövetkezethez tartozástól egyfelől másfelől pedig érdekvédelmi szervezetekbe se igazán tömörülnek miért? mert a nagytőke részben a belföldi részben a külföldi és multinacionális nagytőke a legdurvább eszközökkel nyomja el az érdekvédelmi szervezeteket és azoknak a kezdeményezőit vezetőit és az állam pedig az úgynevezett rendszerváltozás óta soha nem állt ki sem a munkavállalói sem a gazda érdekvédelem és az érdekvédők jogai mellett. mi következik ebből hogy egész más pozcióból tárgyalnak szerződéses viszonyaikban a magyar gazdák mondjuk mint a raportőr honfitársai az angol gazdák és az ő számukra tehát a magyar gazdák számára a rugalmasság és a szerződéses szabadság nem feltétlenül olyan pozitv eredménnyel járó kifejezések mint a hagyományos piaci demokráciákban ahol is azért mégiscsak az a kiindulási alap hogy a szerződéses felek egyenlő jogokkal és egyenlő erőpozcióval rendelkeznek magyarországon és gondolom hogy más posztkommunista országokban is ez nem gy van. amikor azt mondja a rapportőr hogy minél nagyobb rugalmasságot kellene mutatni abban hogy például ne legyen kötelező a szerződéskötés ez ez akkor lenne jó dolog, hogyha valóban egyenlő erőpozícióban lévő felekről beszélnénk. Nálunk ez nem így van. Itt ez a pozitív dolog, hogy rugalmasság, kifejezetten a gyengébb félnek, leginkább a kisgazdáknak a teljes kiszolgáltatottságát eredményezni. Hasonlóképpen a szerződéshez szabadság, az, hogy a felek hogy töltsék meg tartalommal a beszállítással kapcsolatos szerződéseiket, megint csak pozitv egy hagyományos piacgazdálkodásban de kifejezetten negatv és a kiszolgáltatott felek érdekeit sérti eh, mondjuk eh, magyarországon. a legnagyobb kihvás számunkra a gazdáknak az érdekvédelme jogvédelme és azt kérem a magyar gazdák különösen a kisgazdák és közepes üzemméretű gazdaságok gazdái nevében hogy eh, a raportőr igenis legyen tekintettel az ő sajátos tapasztalataikra nagyon szvesen segtenék abban hogy hogy ez eljusson önhöz ezúttal is kérem a magyar gazdákat hogy rják meg az ezzel kapcsolatos elképzeléseiket és a raportőrnek ezt közvetteni fogom sőt nagy szeretettel meghvom magyarországra is hogy ott kisgazdákkal tejtermelőkkel kisfeldolgozókkal beszéljen erről a kérdéskörről. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Morvai asszony. Azt most Tarabella úr következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, szeretnénk emlékeztetni arra, hogy honnan jövünk és hova megyünk. Ugye a kvóták előtt azért volt egy más világ. Volt egy olyan a termeléstől való eltávolodás, ami azért a fogyasztáshoz nem mindig kötődött. Nagyon sokat kellett fizetni, magas állat kell fizetni igazából kialakult a felesleg. Gyakran, tehát nem csak a tej, hanem például a citrusfélek esetében konkrétan kidobtak rengeteg élelmiszert. Ami 2015-öt illeti, hogy addig le akarjuk zárni a kvóta rendszert. 2009-ben láttuk, hogy alig, hogy bejelentették a kvótarendszer reformját, alig, hogy bejelentették, alig, hogy ha megnézzük, ugye látjuk, hogy csökkentek az árak. 40-46 cent 2008-ban, és 2009-ben ez megint másként alakult. James Nicholson a jelentéstevő rugalmasságról beszél. Milyen rugalmasságról? Olyan rugalmasságról, hogy a kínálatot a kereslethez igazítjuk? A kvóta rendszer nem mindig volt rugalmas. Lehet, hogy a piaci részesedést csökkentette ez a rendszer, ha ilyen rugalmasságot gondol, hát elmondom, persze, nagyon jó az a rugalmasság a kótarendszer kapcsolatban. Ha a rugalmasság, az árugalmassága, a bizottság első javaslatát, ha megnézzük, ha megnézzük az árkalkulációt, illetve az árögzítés helyett az újfajta árkalkulációt, ha megengedi, egy példáról beszélnék. Szinte soha nem beszéltünk erről, és engem nagyon érdekel ez. Ugye Kanadáról van szó. Kanadában azt mondták, hogy a szerződéses rendszer nem működik jó Svájcban, de azt mondták, hogy Kanada jó példa. A kanadai illetékes miniszterre tárgyalva megkérdeztem, hogy mi a helyzet. Kanadában a rendszer nagyon stabil. Ismerik, tudják, 82 ö, kanadai dollár centet fizetnek a termelőnek. Amerikában 60 centet. Akik a kanadai tejet iszák, azok hát a nagy nemzetközi multicégek, sajtjára például, tehát nem csak a kanadai fogyasztó. Van egy szabályozó hatóság, amely meghatározza a felvásárlói árat. A közlekedés árát vagy költségeit a termelő kell, hogy viselje. 59 cent marad neki nettóban minden liter tej után, a termelőnek már mint. A mennyiség és az ár alig változik. Kanadában olyan van, hogy az azonnali adóztatás rendszerét vezették be. Elmondom, hogy miért jó. Lehet, hogy saját nevemben szólok, nem tudtam a kollégáimmal erről tárgyalni. Nem tudom, hogy nem lehetne azzal élni, hogy a nemzetközi kereskedelem nem fogunk a WTO-ról vitatkozni ma. Ha megnézzük a nemzetközi kereskedelmet, a versenyt, az nagyon jó a verseny. De ha megnézzük, ugye az emberek örülnek annak, hogy például az energia, a telekommunikáció területén jó eredményeket értek el. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy valóban igaz-e, hogy mindenki kevesebbet fizet ma az energiáit Európában. Nem tudom, hogy a telekommunikáció kevesebbe kerül-e. Nem tudom, hogy a telekommunikációs, a franc telekom cégnél dolgozók, hát nem tudom, hogy jobbak kell munkakörülmények ezeknél a cégeknél, nem tudom. Most hát nem akarok persze a tájtól eltérni, én egy olyan modell mellett állok ki, amely a bizottság javaslata jó irányba haladnak, nagyon helyes minden tagállam esetében meghatározni a mázsokat, az árakat, a célokat, de menjünk ezen túl. Azt szeretném megtudni, hogy jelentéstevő úr, Nicholson úr valóban jó szemmel nézi -e, hogy a, az központi hatóság, tehát a közféra nagyobb szerepet játszon. Nem tudom, hogy ha így járunk el, valóban sikerhez jutunk-e. A kérdés az, hogy raktározás, nem raktározás, milyen, ugye a megfigyelő központ, az nagyon fontos persze, hogy megfigyelje az árakat, a másokat, nagyon fontos az árak megfelelő kiigazítása, nagyon fontos a termelés minden folyamatában. Szeretném megtudni, hogy a jelentéstevőnek mi a véleménye a közszféra a szerepéről, az állami beavatkozás jeles, jelentőségéről. Köszönöm, Köztinger kolléga következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a, jelent, a rendkívül fontos jelentést. Nagyon jónak tartom, hogy elismeri, hogy a tejpiac egy nagyon érzékeny terület, és ennek megfelelően figyelmet kell fordítani rá, és konkrét megoldásokat kell találni. Különösen üdvözlendőnek tartom az ár átláthatóságára, transzparenciájára vonatkozó részt, és nagyon jó, hogy utalt a jelentéstevő a nagyon az ár, árak átláthatóságának témájára. Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy EU szerte egységes szabályozás alakuljon ki, és ezt egységesen valósítsák meg. Ha már az árak transzferenciájáról beszélünk, akkor nagyon fontos a szabályozás a dömpingárakkal kapcsolatosan, hiszen már az előző jelentésekből is kiviláglott az, hogy milyen nyomás alatt vannak a termelők, amikor élelmiszer konszernekkel tárgyalnak. Szeretnék utalni a tejtermelés speciális helyzetére a hegyvidéki területeken például. Nagyon sok esetben ez egy nagyon nehéz helyzetet teremt az ő helyzetükben, hiszen a tejtermelés nem történhet ugyanolyan áron ezeken a területeken, mint másút. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a hegyvidéki területeken is megfelelő megoldásokat találjunk, és jövőképes megoldásokat. Talán utalhatok még a minőségi csomag eredeti javaslatára, ahol a hegyvidéki területekre vonatkozó megoldásokat javasoltak, ezeket azonban kivették a szövegből. Mégis továbbra is nagyon fontos megközelítésnek tartom ezt. Annak érdekében, hogy a minőségi termelés esetében továbbra is felvevő piacokat tartsunk fenn ezen területek számára is. Köszönöm szépen. Reimers úr, következő aztán Anyó Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Nicholson úrnak a jelentésért. Három pontra utalnék. Egyrészt, hogy önkéntes vagy kötelező szerződésekről döntünk-e, ehhez először is tiszteletben kell tartanunk a szerződéses szabadságot, amelyet a jognak szavatolnia kell. Számomra itt már tulajdonképpen jogilag nem tartató a kötelező szerződések fogalma. A második dolog a 3,5 százalékos, illetve 33%-os számok az Európai Unió, illetve a tagállamok vonatkozásában. Ez a második kérdéses pont. Hogyan kell látnunk ezt? Hiszen a jelentés azt mondja, hogy a termelő szövetkezeteket kizárja a jelentés. Tehát akkor 3,5%-ban benne van-e a termelő szövetkezetek aránya is, vagy pedig nincsen benne. Azt hiszem, itt eltérnek a vélemények, és mindenképpen tisztázni kellene ezt a kérdést. Tehát, hogy mi az alap a számoknál. És aztán itt van még az átláthatóság kérdése, ez egy általános kérdés és probléma. Az átláthatóságra szükség van az ellenőrzéshez, de a túl nagy átláthatóság káros lehet az összes piaci résztvevő számára. Ezért vigyáznunk kell arra, hogy ha a bizottságot arra kérjük, hogy az adatokat tegye közzé, akkor a bizottságnak gondoskodnia kell másrésztről arról, hogy ezek az adatok ne kerüljenek ki túl gyorsan a piac felé, hiszen ekkor ez ahhoz vezethet, hogy a piac felhasználhatja ezeket. Ezért ezeket csak hosszas késedelemmel szabad kibocsátani ezeket az adatokat, vagy egyáltalán nem, hiszen máskülönben ez a termelők kereskedelmi lehetőségeit gyengíteni. Hiszen nagyon gyakran a nagy koncernek, amelyek megengedhették maguknak, hogy hozzáférjenek ezeket az adatokhoz, sokkal nagyobb profitot nyertek, és nyereséget tudtak termelni, mint a kisebb termelők. Ez azt jelenti tehát, szükség van az átláthatóságra, de ugyanúgy, mint a só a levesben, a túl sok belőle az káros. Három pont. Ugye az egyik önt érinti. Gondoltam önre, amikor Olaszország Írország ellen játszott egy rögbi meccsen. A fiam, fiaim és engem, a fiaim rögbi játékosok, mi mind Olaszországot támogattuk, és azt mondták, hogy ezt szeret, kérem, kérünk apa, hogy mondd el az olasz elnök úrnak, hogy nagyon sajnáljuk, hogy veszetek, és nagyon szeretnénk önöknek sok sikert kívánni. Na most két dolgot a tejjel kapcsolatban. Írtam a bizottságnak erről, de ha megengedik itt, és megszellőztetem ezt a kérdést. A bizottság továbbra is szeretne rendelkezésbe építeni, amely az ágazott reformját illeti, amely azt a jogot jelenteni, hogy bizonyos minimális feltételek mellett szerződéshez való jog van olyan tagállamban is, ahol nem kötelező a szerződés. Mark Taragbel említette Kanadát, persze Kanada egy szuverén állam, ami saját döntéseit hozza meg saját mezőgazdaságáról. Nekik van egy úgynevezett ellátás vagy kínálat menedzsmentrendszerük. Én szeretném, ha Nagy-Britanniának lenne egy ilyen külön ö, kereslet és kínálat menedzsment része, hiszen szerintem a kanadai tejgazdáknak van stabil jövőjük. Grazie, grazie per il tifo. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy van egy újabb olasz drukker. Bové úr, és aztán Jár úr következik. No, Nagyon érdekes, ez egy történelmi pillanat volt, mert Nagy-Britannia ugye csatlakozni szerette Kanadához. Én úgy tudtam, hogy Kanada meg akarta szakítani kapcsolatát Nagy-Britanniával, de ebből leszik ez egy másik történet. Sajnos nem hallottuk a tisztelt angol úr megjegyzését. Nos, nagyon érdekes, hogy Kanadáról beszélünk, mert igaz dolog, nagyon érdekes a kanadai példát említeni, hiszen ők nagyon jól kezelik saját termelésüket, koherens modell és létező modell a kanadai. De tudni kell, azt hiszem, hogy említettem már itt ebben a tisztelt gyülekezetben, hogy az Európai Unió és Kanada tárgyalásokat folytatnak a szabadkereskedelemről, a szabadkereskedelmi megállapodás keretében Kanada azt ajánlja fel az Európai Uniónak, hogy lebontja a tejépari politikáját. Tehát meg fogja szüntetni a kvótarendszert. Ez azt jelenti, ha elérjük ezt az eredményt, ez egy teljes katasztrofa lesz a kanadai gazdáknak, de nemzetközi szinten is, mert ott is a multicégek cégek mindenkit mindenki ellen kijátszanak, és a saját játékszabályok alapján fognak játszani. Ami nemzetközi szintet életi, vannak valódi veszélyek a tejtermelők számára. Ezeket látjuk. Megnézzük Kanada helyzetét, de elmondanom, hogy az Európai Unión belül mégiscsak azt hiszem, hogy először gondoljunk csak a tejmelőkre, éppen azon vagyunk, hogy a beprogramozott módon megszüntetjük több tejtemelő létét. Ha megnézzük, hogy hány tejtemelő lépett ki a tejtemelő ágazatból, hát ez a szám egyre inkább növekszik, és ez teljes katasztrófa. Ha teljesen liberalizáljuk a piacot, a mai projekt, amelyet a bizottság javasol, nem képes válaszolni a tejágazat problémáira. Mert nem tudjuk kordában tartani a mennyiséget. Nem tudjuk a minimális árat garantálni a tejtemelők számára. Hát akkor hogy tudjuk a tejtemelést fenntartani? Az agróipari ágazat fog dönteni, a termelőknek semmilyen lehetőségük arra, hogy ebbe beleszóljanak. Nem tudnak a nagyiparral szemben fellépni, és szerintem ez nagyon veszélyes. Nagyon is oda kell figyelni, a kérdés az, nem lesznek elegendők a szerződések. A szerződések ilyen olyan módon már léteztek. A szerződések nem fogják segíteni. Ha megnézzük az érintett mennyiségeket, hát ez illuzórikus dolog abban bízni, hogy a szerződés majd segít. El kell mondani, hogy illúzió abban hinni, a szerződésektől jobb lesz a helyzet, amikor 2015-ben a rendszert leépítjük. Nevezhetjük persze másként, de a kérdés az, hogy a termelés, tehát a kereset és kínálat közötti folyamatot kezelni kell, menedzselni kell európai szinten, a tagállamok szintjén. A második dolog az ár kérdése. Az ár lefedi a termelés költségeit. Az Európai Parlament szavazott erről, egy olyan jelentés követően, amelyet itt a bizottságban megszavaztunk, és azt hiszem, hogy a végig ki kell tartani emellett, nem fogadható el az, hogy a termelés költségeit nem, tehát feketén-fehérén le kell fektetni a tejipari ágazat kérdésébe. Az átlatosság igen, az nagyon fontos, ezt már említettük többször. Nagyon fontos, az agroipari ágazat reformja is nagyon fontos, ami az értékesítést illeti. Mindenki tegye le a számokat az asztalra, a kártyáit az asztalra, sosincs túl, átlát, túl sok átláthatóság. Nagyon sok élelmiszeripari nagy céget említhetnék, aki nem hajlandó a feldolgozási költségekről az igazat elmondani. Az nagyiparosok elfogadták az árat, a tejárat, de sosem mondják el, hogy nagyon jó üzletet tudtak nyílbeütni, mert ugye megfelelő mennyiség van, megfelelő ár, az ár garantálása, illetve a kereslet kínálás kezelése, ez nem ellentmondás, valóban összeegyezhetető. Jár, boly. Köszönöm, José. Most jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést, hiszen a tej vitathatatlanul nagyon fontos tényezője az európai mezőgazdaságnak. Lenne egy általános megjegyzésem és négy kívánságom. Az első, az általános megjegyzés a következő. Számomra a tejkvóta története mindig az elszalasztott lehetőségek története is. Mondom én ezt egy olyan emberként, akinek a régiója 1990-ben vált egyre fontosabbá tejtermelésben a német egység által. A soft landing ugye azt jelenti, hogy a politika előkészíti a talajt, de a gazdáknak landolniuk is kell akarni, és hogyha állandóan azt a benyomást keltjük, hogy a tejkvótában lesz valamilyen folytatás, akkor a mezőgazdasági termelők nem lesznek készek arra, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban és felkészüljenek rá. És itt igaza van a jelentéstevőnek abban, hogy sok kérdést csak együtt a gazdákkal tudunk megoldani. Hogyha ők nem akarják a megoldásokat, illetve továbbra is úgy gondolják, hogyha lesz majd valamilyen folytatás a rendszernek, akkor nem lesznek készen arra, hogy részt vegyenek ebben. Ami az elszalasztott lehetőségeket illeti, nos, a tejkvótát sohasem igazítottuk hozzá igazából a piachoz, tehát mi magunk járultunk hozzá a problémák kialakulásához a politikában. Az én régiómból érkezett az a javaslat annak idején, hogy a kvótát, kvótarendszert egy másik rendszeré alakítsuk át, ezt a lehetőséget is elszalasztottuk. Sosem ragadtuk meg ezt a lehetőséget, hogy átalakítsuk a rendszert ennek megfelelően. Most pedig a, mit szeretnék kérni a jelentéstevőtől? Azt gondolom, őszintén világosra kell tenni a gazdáknak azt, hogy korlátozottak a lehetőségeink, nem tudunk mindennel foglalkozni. Hogy a politika mindennel foglalkozik, akkor a szocialista rendszerhez jutunk. Egy olyan régióból jövök, ahol a szocialista rendszer kudarcot vallott. Nagyon jók volt, volt ott egyébként az árrendszer a tej tekintetében, mégis mégsem működött jól a rendszer. Tehát először is azt szeretném, hogyha a szakbizottság egy biztonsági hálót teremtene a piaci zavarok esetében. Tehát, hogyha az árak nagymértékben csökkennek, akkor az Európai Unió a politika támogatja a gazdákat és felvásárolja a felesleges tejmennyiséget. A kvóta ugyanolyan fontos, a második nagyon ugyanilyen fontos, itt a hátrányos helyzetű területek tejtermeléséről van szó. Itt intenzíven fel kell használnunk a második pillér lehetőségeit, hogy támogassuk a gazdákat, hiszen a, tejterm, a tej árak révén a tejtermelést nem tudják a jövőben majd fenntartani. Itt van a második pillér, vannak programok, de ezek még mindig nem működnek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a tejtermelés intenzív ezen a területen, és az bizonyos programjaink, a mi programjaink nem teszik lehetővé, hogy eladják a tejet. Ez tehát azt jelenti, hogy a második pillért mindenképpen érvényesíteni kellene annak lehetőségeivel együtt ezekben, ezeken a területeken. Harmadszor azt kérném, hogy ami a különböző termelői szervezeteket illeti, itt mindenképpen meg kell nyernünk a gazdákat. mindenképpen el kell érnünk azt, hogy a gazdák maguk is részt akarjanak venni ezekben a termelő szervezetekben, ezt mi helyettük nem tudjuk megtenni. És negyedszer ugyanilyen fontos, hogy mi, mint szakbizottság, világosan ellást foglaljunk a, amellett, hogy nem elfogadható az piaci nyitás, a vállalati alapú megközelítés, és aztán kifelé nem védjük eléggé az ágazatainkat, és olyan egyezményeket kötünk, gondoljunk Kanadára, amelyek hátrányosak a mi ágazatunk számára. Remélem, hogy a jelentéstevő majd bevonja ezeket a jelentésébe, egyébként pedig köszönöm a munkáját. Jár. már? Köszönöm szépen, Martin Osling, és aztán Sergio, vagy Sergio Gutierrez. Kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, mert a mai ülésünk igen sűrű. Péter, azt kérdezném, hogy mit ért ez az alatt, hogy a piaci szabályok felállítása azért nem a kommunizmus felé haladunk, azért ezt mondjuk el, mert kicsit összekeverjük a szezont a fazonnal, ha mi úgy döntünk, hogy szabályokat hozunk politikusként egy ilyen érzékeny ágazatban, hát persze az elmúlt évek liberalizációs politikáját korrigálnunk, és erre szükség van, és óvaintek mindenkit azért, csak azért, mert új árak vannak, amelyek viszonylag elfogadhatóak. Nincs minden rendben, azért ezt nem mondjuk. Arra emlékezhetnék, hogy volt egy válság, a felesleg alakult ki, az adófizető megfizette a felesleg, a többlettermelést, hogy az exporttámogatás során ez a helyzet megint kialakulhat, aztán ugyanaz a probléma fog kialakulni. Az alapvető problémákat nem oldottuk meg. Két pontban értek egyet James Nicholsonnal, erről már többször beszéltünk. Nagyon fontos az, hogy az átláthatóság témáját magas szintre emeljük, nem szabad senkit sem megkárosítani azzal, ha átláthatóságot teremtünk, tudni kell, hogy mi történik a piacon politikusként. Nagyon fontos politikaként. De van egy probléma, nem szabad a szem előtt éveszteni, a koncentráció a piaci eh, a tejpiacon nőni fog a jövőben, nem a legelő számít, ahol legelnek a tehenek, hanem hogy milyen közel van a legközelebbi kikötő. Arra kell figyelnünk, hogy a politikában ne jussunk oda, de nem lehet a második pillére korrigálni ezt a kérdést, aztán 50 eurót adunk hektárokként, mert így nem lehet azon segíteni, hogy olyan helyen, ahol nincs a közelben kikötő, nem élnek túl a tehetemelők. 50 eurós megtálomkéti támogatással nem oldjuk meg ezt a problémát, mert közösen meghatároztuk azt, hogy hogyan lehetne a piacban, a piac rendszerének kidolgozásban jobban bevonni a gazdákat. 3,5 százalék. A termelők 3,5 százaléka léphet szövetségre, vagy, vagy működhet együtt. Németországban egy új nagy tejgazdaság van, 5%-át teszik ki az európai mennyiségnek. A gazdák nem rendelkeznek egyenlő jogokkal, egy egyetlen egy tejüzemen belül sem. Dániában egy nagy tejüzem, tejüzem van, amely az egész tej ágazatot ö, uralja. Ami a szövetkezetket illeti, úgy beszélünk, mint a szövetkezet önmagában a gazdák nevében eljáró vállalkozás lenne. Hát azért ez nem így van. Ha megnézzük Németországban, vannak olyan vállalkozásformák, amelyek papíron szövetkezetek, de hát a, a gazdák a szövetkezetben szinte semmit nem tehetnek. Ezek klasszikus vállalkozásokkal alakultak át, csak a papíron van. szerepel a szövetkezet. A szövetkezetet nem szabad kivenni ebből a folyamatból. Nem tehetünk úgy, mintha a szövetkezet önmagában egy szociális vállalkozás lenne. Azt hiszem, hogy meg kell néznünk, hogy mi történik más országokban. Kanadáról szóltak. Nézzük, óvatosan reckírozzuk meg azt, hogy megnézzük, hogy mi van Svájcban. Gyakorlatilag abszolút kudarcot vallottak volt a rendszer eltörlése. Hát nem tudom, mi fog Európában történni, azért nézzünk oda, ne csak Kanadában nézzünk, nagyon fontos például persze a kanadai modell, de nézzük meg, ahol kipróbálták és nem működött. Azt is nézzük meg, legyünk elég bátrak ahhoz. Hát azért nem lenne jó nekünk 27 tagállamnak a svájciak által elkövetett hibát nagyobb mértékben elkövetni. Azon kell elgondolkoznunk, hol húzok meg a határokat, a mennyiség, nél, és aztán a politika, a gazdák részt vesznek-e, vagy csak a tejüzemek egymás között állapodnak meg. A kérdés az, hogy a gazdák, én most nem akarok a kvótáról beszélni, ami a mennyiség kialakítását illeti, jó lenne, ha a gazdák, a tejtermelők is beleszólhatnának a politikusokkal együtt. A piacok teljes liberalizálása szerintem nem jó sem a fogyasztó, sem a tejtermelő számára. Még egy pont, egy utolsó pont. Tanulmányt készítettünk a fogyasztókkal kapcsolatban. Azokban az országokban, ahol a szabályokat megszüntettük, ott a legmagasabbak a fogyasztói árak, és a legkevesebbet kapják a termelők. Az erősen szabályozó országokban, mint Kanadában, a fogyasztói árak alacsonyabbak, mint az USA-ban, a termelői árak pedig magasabbak. Kérem szépen ezt se tévesszük szem elől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gutiérrez úr és aztán Schmidt képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez a javaslat nagyon komoly várakozás sokat támasztott, nem csak a tejágazatban, hanem általában a termelői ágazatokban. Nagyon fontos ez tehát a növény és állat növénytermesztés az állattenyésztés szempontjából. Nos, sajnálatos módon a 2008-as válság alkalmával az értékpapír tőzsdéről nagyon sok spekuláció átszivárgott az áru tőzsdére, és elkerült ez az Európai Unióba is. A válság évei alatt láthattuk, hogy a biztonsági rendszerünk mennyire hatékony, és hallunk itt arról, hogy kell-e még segíteni, finomítani valamit a biztonsági rendszeren, vagy az intervenciós politikán. Tarabella úr említette, hogy az élelmiszerpiac nem tökéletes piac. Szerintem semmilyen piac nem tökéletes. Ezért aztán meg kell próbálni az összes imperfekciót kiavítani. Tehát mindenképpen a termelők tárgyalási pozícióját kéne erősíteni, definiálni kéne az érdekszervezetékeiket, hogy milyen feladatkörük van, hatáskörük van, milyen jogaik vannak. Aztán nagyon fontos lenne az, hogy az árakat jobban nyomon kövessük, jobban átlátható legyen az egész rendszer, az egész láncolat, és természetesen a minőségre is oda kell figyelni. Tehát nagyon komolyan előre lehet lépni, a várakozásoknak meg lehet felelni, és ez segít a felvásárlóknak is, illetve a fogyasztóknak is. Nézzük a szerződéses viszonyt. Úgy gondolom, hogy a bizottságban is, illetve a kollégák között is van egyfajta elképzelés arról, hogy hogyan lehet ezt átalakítani, mennyire lehet ezt kötelezővé tenni. Tegyük fel, hogy a tagállamok a kötelező jelleget választják, de ilyenkor nagyon fontos az, hogy ugyanaz a tárgyalási pozíciója legyen az összes termelőnek az összes tagállamban. Hogyha még egyszer válság alakul ki, és az előállítási költségek magasabbak lesznek, mint az eladási ár, akkor az a helyzet áll elő, hogy az EU-s e-, e-, eladási ár nál, átlag eladási árnál 4-5 százalékkal kevesebbet kapnak ezért a termelők, ezt el kell kerülni. Tehát magába, magában az Európai Unióban is ö, tisztába kell tenni a piacok helyzetét. Vannak bizonyos korlátozások a tárgyalási pozícióval kapcsolatban. Szerintem Föl kell állítani egy meghatározott százalék arányt, és ezzel azt hiszem, hogy megerősíthetjük a tárgyalási pozíciót, ez a 33 százalék alatti arány lenne. Aztán az is kérdés, hogy a tagállami hatóságoknak milyen feladatköre lesz, milyen jogköre lesz jelenleg, ez nagyon kevéssé van ki részlet, nagyon kevéssé van részletezve, és így aztán nem tudjuk pontosan azt sem, hogy milyen, a tárgyalási, milyen tárgyalási feltételek között működhetnek a különböző érdekvédelmi szervezetek. Tehát vagy ki kell húzni és törölni kell az ezzel foglalkozó töved, szövegrészt, avagy alapvetően át kell fogalmazni ezt. Aztán nagyon fontos az is, hogyha a tagállamok úgy döntenek, hogy a kötelező szerződéseket választják, hogy, mint említettem, egy, egyforma viszonyok létezzenek a különböző felek között. Aztán nagyon fontos az, hogy a ágazat közi szervezeteket is elismerjék, és ez mindenképpen segíteni a működésüket, bár ezt még nyilván sokáig lehetne tárgyalni. Még egy utolsó dolgot kérnék. Kérjük azt a különböző európai intézményektől, hogy a lehető legsürgősebben tárgyalják ezt a kérdést. Nagyon sok termelő nagyon várja már a fejleményeket. Schmidt képviselő következik, mint az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mindent említenék, mert illetve több mindent nem, mert többet elmondtak a kollégáim már, több mindent elmondtak. Valóban úgy tűnik, hogy az Alice Csoda országban filozófiájú tejgazdaság örökségét kívánja megmenteni bizottság. Alapvetően jó indulatú, jó szándékú ez a javaslatcsomag. Kötelezők legyenek a szerződések minden tagállamban, ugye látjuk a javaslatban önkéntesen, a, önkéntességen alapuló szerződésről van szó. Úgy gondolom, hogy ez egy lépés hátra, és ez gyengíti a javaslatot, és megnyitja a lehetőséget a zavar számára, tehát az embereket ez megzavarja. Na most, ha a szerződés átlátható megoldás, én jogász vagyok, és azt gondolom, hogy a jogi egyenlőtlenség a fogyasztó és a termelő szervezetek között valóban aggasztó. A bizottság Szerintem, de ebben a vitában semmi sem nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogyha egy szerződést teljesített egy adott szerződéses fél, akkor a fogyasztónak van-e szabadsága arra, hogy egy másik felvásárlóval szerződés kössön? Szerintem ez nyilvánvaló, és a józan paraszti ész alapján elfogadható, de úgy tűnik, hogy itt nem. Köszönöm szépen. Capula Santos a parola. Köszönöm szépen, Luis Capula Santos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a szocialisták nevében. Tarabella úr, árnyékelentős tevünk ugyan már hozzászólt a vitához, de én magam is szeretném előadni a véleményemet. Először is járónak szeretnék válaszolni. Úgy gondolom, hogy a kvóták kérdése nem olyan evidens és nem olyan nyilvánvaló, mint ahogy ezt ő beállítja, hogyha közös agrárpolitikát szeretnénk létrehozni Európában, és szerintem mindannyian ezt szeretnénk, akkor a különböző régiók specificitását mindenképpen figyelembe kell venni. Hogyha 2015-ben valóban örökre eltörjük a kvótarendszert, akkor kérdés, hogy mi lesz helyette. Ezen dokumentumból én azt emelném ki, hogy túlságosan kihangsúlyozta a bizottság a szerződéses viszony. Pedig a legfőbb probléma, az alapprobléma nem itt van. Sokkal inkább gondot jelent a forgalmazás, piacra bocsátás, bocsátás illetve a felvásárló kérdése. Nos, a termelés 75%-a szövetkezeti kereteken belül történik. Tehát a gond nem a szerződéseknél van, hanem sokkal inkább a termelés és az ipa, ipar kapcsolatát jellemzi a probléma, illetve a multinacionális cégeket. Mindent meg kell tenni tehát azért, hogy a termelői szervezetek tárgyalási helyzetét javítsuk, illetve a közvetítők helyzetét is javítsuk. Köszönöm szépen! Székerszki úr. Jedno pytanie, czy spotkał się pan z badaniami? Nos, ami a kereslet kínálat kapcsolatot illeti 2015-ben. A kérdés az, hogy mit gondolnak a termelők erről, ami a termelés mennyiségét, szintjét illeti. Valóban fejlődés, fejlesztés irányultak? Valóban növelni akarják a termelést? Mert az ilyenfajta termelés, a termelés nem könnyű. És nagyon eltérőek a vélemények. Köszönöm szépen, Michel Dante Zárjas Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, köszönetet mondanék a jelentéstevőnek az előadásáért, jelentéséért. Az információk, amiket kaptam, alátámasztják azt, ami elhangzott. Néhány megjegyzés azonban tennék. Azt gondolom, hogy először is közös elemzési pontból kell kiindulni, és meg kell állapítani a tej egy olyan termék, amely az egységes piacnak ez egyik fontos eleme. A tej egy olyan termék, ami egész Európában forgalmazható, szabadon mozog, minden irányban mozog ez a termék áramlik. Az a tény, hogy van egy közös, erős politikánk, szerintem ez nagyon fontos ennek az ágazatnak. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet a kvótákkal. Végük van, vagy nem? Szeretnék erre a vitapontra kitérni. A kvóta szó mögött az elmúlt 25 évben kollektíve, a tagállamok szintjén elfogadtuk, hogy mindenki sajátosan értelmezi a jogalkotást a kvótákkal kapcsolatban. És egy olyan helyzet alakult ki az elmúlt évtizedben, két miniszter, vagy két képviselő, aki a kvóta szót használta, nem ugyanarról a valóság tartalomról beszélt. Ha a tejpiac úgy alakult, ahogy alakult, nos hát ezt a kérdést azért majd föl kell tenni. A szabályaink, nagyon mások. Egymással ellentmondásosak. A Dán kvóta. Fischer asszony azt mondta, hogy ez egyfajta adó, amelyet a fiatal gazdákra rótak ki. Aztán, ha megnézünk, ugye az én országomban egy administratív fogalom, tehát egy széleskörű palettával rendelkeztünk. A kvóta szó minden államban más jelentett. Nem arról van szó, hogy újjáépítünk egy 27 arcú politikát, hanem valóban egy olyan politikát kell kidolgozni, amely egységes, egy egységes termék számára, még egész Európában forgalmazható és szabadon áramlik. A fő kulcsfontosságú elem a piac kérdése, a piaci érdek, ugye, ami a, a nagy vállalkozás és a termelők között, tehát eltér. Számunkra, politikusok számára van egy harmadik koncepció, amelyről szólnunk kell, ez a terület fogalma. Elizabeth Köstinge beszélt erről, a terület alapulásáról. A tej az egyetlen olyan termék, amely sok területen gazdasági töbletet tud garantálni, de ha úgy tetszik, a kikötők közelsége is, mint probléma felmerült, ami a tejpiaci gazdaságpolitikai döntéseket illeti, nem szabad, hogy ne gondoljunk azokra az adatokra, amelyek meghatározzák a jövőt. Ha egységes piacokat akarunk kidolgozni, akkor holnap néhány területnek az elsivatagosodásával is foglalkoznunk kell. Ami a termelők és a különböző, a, az értékesítés lánc különböző elemein elhelyezkedők szerepét illeti. Nagyon fontos, hogy milyen szavakat használunk, és pontosan kell fogalmazni. A szerződések kötése, ugye a súlyos befektetéseknél nem lehet hat hónapról vagy egy évről beszélni. Olyan intézkedés kell bevezetni, amely olyan időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a gazda számára, hogy befektés, befektetése meg is térüljön. Ugye a tej egy olyan termék, aminek a megterülési aránya más, mint más termékeknél. Nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk, hogy ö, meg tudjuk majd vizsgálni, hogy ellenőrizni tudjuk majd a végrehajtást. Mert nagyon fontos, válság esetében, hogy be lehessen avatkozni. Nagyon fontos tehát, hogy meghatározok ezeket az elemeket. Meg kell néznünk a szerződés fogalmánál, egy kicsit messzebb kéne menni, és ezt már említették. Nagyon fontos a, az értékesítés, a multicégek szerepe. Látjuk most, manapság, amikor egész Európában a tejtemelők költségei nőttek, a multik pedig a tárgyalások során nem hajlandók elfogadni, hogy egy kicsit nőjenek a felvásárló árak. Néha még azt is kérik a multik, hogy csökkentsék a termelők az árát, mert a árát, mert ugye a konkurencia felütötte fejét. Én azt gondolom, hogy ebben a dokumentumban szerepelnie kell még a következő kérdésnek. A minőségi termelésnél a mennyiség kezelése. Már ha nem őrizzük meg a kapcsolatot a mennyiség és a terület között, akkor a terméknek az értékesítése eltűnik. Nagyon fontos a minőség fogalmának előtébe helyezése a terület alapossággal szemben. Köszönöm szépen Michel Dantenek és az összes felszólalónak. Most pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Fulgárd úr van itt körünkben, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Well... Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit hezitálok, mert eh, beszélhetnék egész nap, de azt gondolom nem ezt szeretnék. Még számos más komoly napi rendi pontjuk van. próbálom a felszólalásomat a lényegre korlátozni. Először is azt szeretnék mondani az előadónak, és az ennyi jelentős tevőknek, hogy szívesen együttműködünk velük a tárgyalási folyamat közben. Nos, elég optimista ez a javaslat, de úgy gondolom nagyon realisztikusak a célkültűzéseink, úgyhogy meg lehet ezt valósítani. A második dolog. Nem légüres térből származik ez a javaslat. Nagyon is az eddigi javaslatokon alapul, illetve a tejjel foglalkozó magas szintű szakértői csoport, csoport javaslatain alapul. Ott láttuk azt, hogy milyen határok között mozoghatunk Tehát nem arról van szó, hogy a piacot magára hagyjuk, és arról sincs szó, hogy a javaslat visszalépés lenne, és túlságosan erőteljesen próbálnánk a piacot szabályozni. És tehát sem nem a túlságosan liberális új-zélandi piacról, se nem a túlságosan szabályzott kanadai piacról van szó. Ez itt az Európai Unió. A tejtermékeknek mi voltunk a legnagyobb termelői és exportálói egészen 94-ig, akkor adtuk át helyünket Új-Zélandnak. Itt arról van szó, hogy a mi 500 milliós piacunk átadta helyét egy 4 milliós piacnak, ami elég furcsa. Tehát a tejtermék piacon van egyfajta előnyünk az éghajlat miatt, illetve a szerkezeteink miatt, illetve azért is, mert az összes tagállamban rendkívül fontos a tejtermelés. Függetlenül attól, hogy kis tagállam, nagy tagállam, északon vagy délen helyezkedik el, mindenhol nagyon fontos a tejtermelés. Ezért aztán mindenképpen el kell érni azt, hogy versenyképes legyen ez az ágazat, illetve, hogy ezt ki tudja használni. Nagyon fontos a kiegyensúlyozott termelékenység az Európai Unió összes régiójában, ott is, ahol nehezebbek a körülmények, vagy optimálistól eltérőek. Szerintem ezeket a célkitűzéseket igenis el lehet érni. Még egy dolog elhangzott, van egy második pillérünk. A második pillér pedig nagyon sok dolgot tesz lehetővé, hogy segítsünk a gazdáknak, hogy versenyképesebbek legyenek, illetve, hogy a kevésbé optimális feltételek mellett is meg tudjanak maradni. Aztán ott van a híres neves 68-as cikk. Ez alapján a tagállamok különleges esetként kezelhetik a tejtermelési ágazatot. Ez nem újdonság. A 68-as cikk a továbbiakban nem marad változatlan, de a javaslat mindenképp, a javaslatnak mindenképpen része lesz, tehát a 2020-as struktúrában benne lesz. Úgyhogy a védelmi záradékok, vagy a védelmi mechanizmusok megmaradnak. Néhány dolog még a tejágazatról. Nyilván folytatjuk majd az Agri szakbizottsággal a folyamat, a párbeszédet, de hadd reagáljak néhány felvetésre. Elhangzott, hogy miért nem tesszük kötelezővé mindenki számára a szerződéseket. Úgy véltük, hogy ez egész egyszerűen nem lehetséges. Ezt a magas szintű munk- ö, munkacsoport is így gondolta. Ők hevesen a kötelező jelleg ellen foglaltak állást. Jogi szempontból, tehát ez nem lehet rákényszeríteni az összes tagállam, összes do, feldolgozója, illetve összes termelőjére. Még egy kérdés elhangzott. Mi a helyzet akkor, amikor egy olyan tagállamban dolgozik egy előállító, vagy termelő, ahol nem kötelező a szerződéskötés. Ilyenkor egy oldalon nem ragaszkodhat azon a termelő, hogy szerződést kössenek vele. Ez a javaslat azonban, ne felejtjük el, hogy arra irányul, hogy az ágazatot is, tehát a feldolgozó ágazatot is, illetve a termelőket is arra próbáljuk meg sarkolni, hogy felelősségteljesebbek legyenek. Tehát felelősségteljesebb előállítás, felelősségteljesebb feldolgozás, ne feledkezzenek el arról, hogy mit jelent az egységes piac, hogy megfelelő visszacsatolást kapjanak a termelők. Tehát amikor termelők egy bizonyos mennyiségre, egy bizonyos időszakra szerződést szeretnének, akkor meglegyen a stabilitásuk. Tehát biztonságot kell elérni, árbiztonságot, ugyanakkor egyfajta rugalmasságra is szükség van, hogyha egy bizonyos mennyiség, hogy egy bizonyos mennyiség után is megfelelően ki lehessen dolgozni az árat. Tehát mindkét fél érdekét próbáljuk figyelembe venni, de rugalmasságra is szükség van, hogy visszacsatolást kapjanak a termelők is, illetve a feldolgozóipar is, hogy hogyan lehetne a piaci körülményekhez alkalmazkodni. Egyébként 2008-ban ez nagy hiányosság volt, ezért is alakult ki többek között a 2008-as válság. A termelők fokozták a termelést olyan termelést olyan körülmények között, amikor ezt be kellett volna fagyasztani. Ezzel, erre nem kaptak semmilyen ösztönzést, semmilyen iránymutatást, és nem volt arra semmilyen mennyiségi korlátozás, hogy mennyit lehet előállítani, mennyit lehet eladni a feldolgozóknak. Mindenképpen fix árat kaptak a termelők. Tehát nagyobb felelősségtudatra van szükség. Bizonyos tagállamok nyilván úgy döntenek majd, hogy nem kell számukra a kötelező szerződés, és szerintem ők kisebbséget fognak alkotni. De miről van itt szó? Olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon nagy a magánfeldolgozó ipar aránya. Aztán nézzük a szövetkezeteket. Rájukra nem vonatkozik közvetlenül ez a javaslat, csak a hasonlóság elvén lehet ezeket a kitételeket alkalmazni rájuk. Mi is a helyzet a szövetkezetekben? Néhány tagállamban és a hazámban, és hát ide valósi a biztos asszony is, a volt biztos asszony is, tehát Dániáról van szó. Nagyon ö, sok a szövetkezet, és vannak olyan tagállamok, ahol egyetlen szövetkezet van. Ők pontosan tudják, hogy hogyan működik a piac, nagyon jól tudják, hogy hogyan le- kell a feedbacket eljutatni a termelőkhöz. Ugyanakkor nem mondhatják azt a tagoknak, hogy meg kell állítani a termelést, mert vihar közeledik. Tehát ez, ez az elképzelés, ez az intézkedés, lépés nem létezik ebben a rendszerben. Úgy gondolom, hogy a magánszektorra is ki kell terjeszteni tehát ezt a mechanizmust, hogy tudjuk alkalmazkodni a piac változásaihoz. Tehát olyan esetben is, amikor szövetkezetben dolgoznak, vagy szövetkezetbe dolgoznak a termelők, avagy magán beszállítók, akkor is meg kell, létre kell hozni ezt az alkalmazkodási lehetőséget ez különböztetné meg a rendszert a 2008-asról, amikor is ugye válság alakult ki. A 2008-as, 2009-es helyzet nagyon különleges volt, mert nem a túltermelés volt az alapgond, hanem azért, mert a, a, a tejtermékek iránti igény esett vissza. Ezt persze semmilyen rendszer nem gátolhatja meg, vagy nem láthatja előre, nem lehet ezt megjósolni, de azért meg kell próbálni olyan rendszert teremteni, amit alkalmazkodni tud a feltételekhez. Vannak olyan szövetkezetek, amelyek nem megfelelően működnek jelenleg Európában. Nos, az ilyen szövetkezetben dolgozó tagoknak föl kell szólítani a vezetést arra, hogy ezen a helyzeten változtatni kell csoportosulni kell, és úgy látom az a cél, az a cél, hogy a szövetkezetek ne aprózódjanak fel, hanem komoly piaci részesedést kell maguk mögött tudniuk, tehát csoportosulniuk kell a szövetkezeteknek. Hogyha nem így van, akkor a ö, nagy felvásárlók ö, túlságosan könnyű helyzetben vannak, fölvásárolhatnak bármit, bármilyen áron. Tehát mindenképpen egyesítenie kell erőjük, erőiket a kis szövetkezeteknek. És ez nem csak a magánszektorra érvényes. Még egy felvetés vagy kérdés? Miről is? The and A fél százalékról. Tehát, hogy ez pontosan mire vonatkozik, a piacra szövetkezettekkel együtt, vagy a nélkül. Ez a teljes teipari piac, tehát a szövetkezeti termelés is benne van. Tehát arról van itt szó, hogy e, hogyan viszonyul mindez a teljes piachoz. Más kérdés is elhangzott, szívesen válaszolnék ezekre is, de jelenleg azzal zárnám mondandómat, hogy nagyon örülünk a fogadtatásnak. Számos képviselő többet szeretne, nagyobb ellenőrzést. Egy dolgot hadd mondjak el. 84-ben a 10 tagállamban volt összesen 1,6 millió tejgazda. Ma ugyanebben a tíz tagállamban van kb. 210 ezer. Ez azt jelenti, hogy a 84, hogy 10 darab 84-es tejgazdából 6 elhagyta a piacot, felhagyott a termeléssel. Tehát azt nem igazán mondhatjuk, hogy a tejkvóták mindent megoldanának. Bebizonyosodott, hogy nem így van. A tejkvóták nem képesek megtartani a tejgazdákat. Lehet, hogy lelassítják az átalakulás folyamatát, de alapvetően károsak azon gazdák számára, akik szeretnék fejleszteni a termelést, illetve egész egyszerűen csak meg akarnának élni. A kvóta tehát nem maga a válasz. Bukott rendszerez, Láttuk, hogy ez alapvetően a tejtermelőknek tesz jót, illetve a, nem a tejtermelőknek tesz jót, és hogyha továbbra is tárgyalunk a kvóták előnyeiről, akkor az nem jó sem a tejtermelőknek, akiknek egyébként döntést kell hozniuk, hogy megmaradnak-e a termelésben, vagy mit tesznek. Hamarosan azt fogjuk majd tapasztalni, hogy a póták minden pozitívuma szerte foszlik. Ma a kvóta alatt vagyunk körülbelül 7 a látlagban EU szinten, úgyhogy ez is mutatja, hogy a rendszer nem működőgépes, főleg nem az egész Európai Unióban. Néhány tagállamban ez bevált, de általánosságban nem felel meg az elképzeléseknek. Összességében, elnök úr, elmondhatom, hogy szívesen együttműködünk a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel. Tudom, hogy ez egy egészen szakmai jellegű téma. Nos, ezen javaslattal kapcsolatban elmondtuk azt, hogy továbbra is ellenőrizni, illetve szabályozni, szóval vannak intervenciós mechanizmusok, illetve elképzelhető az is, hogyha a rendelkezés álló eszközök nem megfelelőek, akkor felvásárolásra kerülhet sor, itt utolsó védelmi mechanizmusra, illetve megpróbáljuk az átláthatóság mértékét növelni, és a különböző felek felelősségtudatát növelni. Nagyon fontos egy folyamatos tanácsadói bizottság felállítása, akiket folyamatosan tájékoztatna, aki folyamatos kapcsolatban állnak a termelők, illetve a feldolgozókkal. Elnök, köszönöm szépen, Ulgárd úr. Erre a kérdésre még visszatérünk. Mindenki azt szeretné, hogyha megerősödnének és versenyképesebbek lennének a termelőink, illetve az egész teipari ágazat, hogyha ellen tudnának állni a különböző piaci sokkoknak, és ne lennének, ne lennének olyan változékonyak az árak. Most James Nicholsonnak adom meg a szót, foglalja össze a vitát, és aztán áttérünk egy következő napi rendi pontra. Tessék, James. Igen, elnök úr, tudom, hogy annak önnek nagy nyomásnak kell eleget tenni, és haladni kell a témákkal. Köszönöm szépen minden kollégának a hozzászólásokat, voltak rövid és hosszú lélegzetvételőek. Azt hiszem, hogy alapvetően kiderült a hozzászólásokból, mennyire nehéz a feladatom. Ezeket mind össze kell egyeztetnem, az elhangzottakat és a különböző véleményeket. Jégle asszony nagyon is helyesen mondta az elején, amikor arról beszélt, vannak azok, akik szeretnék megnézni, hogy hogyan tudnak hasznot kovácsolni ebből, mások pedig azt szeretnék megnézni, hogy nem kerülnek háttérbe. Aztán Svájcról szóltak, és Martin Heusling is szólt Svájcról. Igen, hát nem tudom, hogy majd Martinról beszélök a svájci kudarcról, és Jégle asszonyal érdekes lenne. Aztán Magda is említette a kanadai modellt, ehhez is kapcsolódik ez. Nos, hát még a kanadai rendszer kapcsán senkivel nem beszéltem. Ez egy speciális rendszer, hogy a van egy A és B kvóta rendszer Kanadában. Talán a kettőnek az átlagát kellene venni. Ami előttem van, az nem teszi lehetővé, tehát egyszerűen nincs időm, és a bizottság szeretne persze júniusra eredményt elérni, már késő magam talán nem mehetnénk addig Kanadába, és megtudjuk, hogy működne-e vagy nem a kanadai rendszer Európában. Tehát igazából nincs időm pontosan erre, szívesen elmennék. Morvai asszony nagyon világosan megfogalmazta az új tagállamok problémáit. És el tudom neki mondani azt, hogy ígérem, hogy megnézem az új tagállamok különleges helyzetét, mert tudom, voltam nemrégiben Magyarországon, de el kell mondanom neki, ha meghallgatják a mai vitát, ugye látja, hogy milyen sok nehézséggel nézünk szembe, nem tudunk mindenki számára megfelelő megoldást, talán nincs egy mindenki számára megfelelő megoldás, teljesen szabott fel, megoldás. Köztinger asszony szólt a hegyvidéki területekről, igaza van a 3,5%-ot valóban tisztázni kell, tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak, az árnyék előadókkal megnézzük, hogy hogy lehet megoldást találni a 3,5%-ra. Aztán az átláthatóság témája. Hát nagyon fontos persze ez a kérdés is. Bové úr hozzáállása a szerződésekhez nagyon érdekes. A bizottsági tisztviselő azt mondta, hogy 84-től napjainkig a hét termelőből nagyon sokan kiléptek az egészből, ott hagyták ezt az ágazatot, és ezt mindenütt láttuk az emotívekben, minden évtizedben azt láttuk, hogy egyre kevesebben termelnek tejet. Nagyon örülök annak, hogy kedves angol barátom fiai élvezték a rögbi meccset, és hogy az olaszokat támogatták. Nagyon jó meccs volt ez a Jár úrnak is igaza van, amikor azt mondja, hogy ha nem működnek együtt a termelők, akkor nem fog működni. Nos hát, ezt fel van adva a lecke, meg kell nézni, hogy hogy tudjuk működtetni a rendszert. És egyetértek ezzel a biztonsági hálóval is, mert 2008-9-ben ugye visszalépett a bizottság, mi pedig többet szeretünk volna elérni, aztán ugye kiderült, legyünk nagyon őszinték, mint említettem, a bizottság nagyon olcsón tudott megfelelő kontingens, kontingenseket felvásárolni. Nem hiszem, hogy nem veszítettünk volna ezen. Capoles Santos és más kolléga nagyon érdekes javaslatokat terjesztett elő, és eh, meghallgattam a bizottságot, együtt fogok működni a bizottsággal, találkoztam bizottsági tisztviselőkkel, és örömmel nézek a jövőben együttműködésünk elébe nehéz ez a dolog, hiszen ugye mi a termelőktől és a feldolgozóktól válunk több felelősséget, és ez nehéz. De van egy fontos elem, ez az elefánt a porcelánboltban, ha úgy tetszik, akik valóban az árat meghatározzák, ugye a végén a fogyasztó fizeti meg az egész árát, és hát hogy tudunk ebbe beleszólni? Mi a piac szabályait nem tudjuk felülírni ilyen szempontból. Érdeklődéssel hallgattam a bizottsági tisztviselőt, aki arról beszélt, hogy 2008-2009-ben nem állították le a termelést a tejtermelők. Hát elmondom őszintén a bizottságnak. Egyszerűen a tehenet nem lehet ki is bekapcsolni. Hallott már arról, hogy tele van a tehén tőgye, és nem fejjük meg? Hát kérem szépen, ez nem így működik. Időbe telik, nagyon sok munkával jár, mindenkinek együtt kell működni. Igen, elnök úr, ezzel zárom gondolatom, mert mindenkinek együtt kell működni, össze kell fogni. És jó lenne, ha működőképes lenne javaslatunk. grazie James. Remek, köszönöm James. Mint említettem, a nagyon fontos témára még vissza fogunk térni. Van még két napirendi pontunk. Ötös napirendi pont a bizottság előadása a sertés ágazét helyzetéről. Sertés ágazat tehát. Kedves kollégák! Tudjuk, hogy komoly válság érinti most a sertés ágazatot, és azt emelték ki az ágazat képviselői, hogy mindenképpen föl kell lépni közösségi szinten. Említették, hogy hosszú távú megközelítésre van szükség, hogy fenntartható legyen a sertéságazat, illetve, hogy a fogyasztóknak fenntartható mennyiség és minőségű és húst bocsássanak rendelkezésre. A bizottság most be fog számolni a jelenlegi helyzetről, illetve javaslataikról, hogyan gondolják a piacot kezelni, illetve hogyan kívánnak rövid és középtávon kilábalni a válságból. A sertés ágazat magántárolásáról már ismerjük a javaslatokat, ugye tudjuk, hogy nagyon komoly a válság, és az utolsó mezőgazdasági miniszteri tanácson Csolosz úr bejelentette a magánpiaci elképzeléseit. Nos, Ulgárdurat fogjuk meghallgatni, de nem lesz vita erről a kérdésről. Hogyha utána lesznek észrevételek, akkor mindenképpen arra kérem a kollégákat, hogy ezeket írásban juttassák el a titkársághoz. Nem tudunk most erre időt fordítani. Tessék, Ulgárd úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, az a helyzet olyan, Németország, mint tudják, a dioxin helyzet stabilizálódott, még vannak olyan üzemek, <clears throat> ahol eh, zárolták az üzemeket, pontosabban zálatot rendeltek el, <clears throat> karantént. Aztán elemzések készültek a érintett termékekről, és meg tudták állapítani azt, hogy egyetlen egy esetben sem, de az ezen üzemekről érkező húsban nem volt a határértéket meghaladó eh, mennyiségű dioxin. <clears throat> Tehát a tápban magában, ha meg is haladta a megengedett értéket a dioxin mennyisége, a húsban ez nem volt így. <clears throat> A dioxin botának nagyon negatív hatása volt. Láttuk, hogy néhány vágóhíd Németországban azonnal csökkentette az árakat, most pedig minden helyreállt, és gyakorlatilag növekedett a az árak nőttek, ez 10%-kal nőtt a sertés hús ára. A magánraktárak megnyitásával a helyzet egy kicsit átrendeződött. Az első héten, amikor megnyíltak a raktárak, 37 ezer tonnáról volt szó. A második hétre nincsenek adataim sajnálatos módon. Ez azt jelenti, <clears throat> Ami a magáraktározási eh, rendszert illeti, ennek stabilizációs hatása volt a piacok szempontjából. A dioxin visszavonul, a válság nagyjából feloldódott, és a magán raktározási rendszer segít azon vágóhidaknak és termelőknek, akik az adott körülmények között nem tudták költségeiket lefedni. Ez nem azt jelenti, hogy valóban túl vagyunk a válságon. A probléma alapvetően olyan, hogy a táp költségei nőttek, a takarmányok költsége nőtt, azok a tenyésztők és azok a tápgyártó cégek, amelyek eléggé előrelátóak voltak, hosszú távú szerződéseket kötöttek, ahol meghatározták az áraikat, csak ők tudták elkerülni legalábbis egy időre E, ezt a, e, a táp ár emelkedéséből adódó problémát. A szokasejtés tenyésztők, akik kilábaltak a válságból, az azok a tenyésztők, akik nagyjából maguk gondoskodnak az állataik e, takarmányozásáról. Tehát őket közvetlenül nem ugyanúgy érinti ez a probléma, mint azokat, akiknek meg kell vásároljuk a tápot azok a tárgyártó, állati tárgyártó cégek, vagy takarmánygyártó cégek és tenyésztők, akik nem tudtak hosszú távú szerződésekben fix árakat meghatározni, azok nagyon sokat szenvedtek ettől a helyzettől, mert <clears throat> hogy talán pozitívan kerülnek ki ebből az egész helyzetből, mégsem tudják a termelési költségeket teljes mértékben lefedni, gyakorlatilag semmilyen nyereségük nincs. Ez a levető problémát látjuk, az árak normálisnak tekinthetőek, nem alacsonyak, viszonylag normálisak a szezonális ingadozás fényében, ami viszont nem normális, az az, hogy drámaian nőtt a táp ára. Az energiaköltségek is nőnek, és ezek súlyosbítják a takarmány, illetve táp árak alakulását, és a sertéstenyésztőket ez persze nagyon negatívan helyzeti, tehát gyakorlatilag a költségek és árak sarokba szorítják a sertéstenyésztőket, és nincsen azonnali megoldás, amely azonnali kilábalást tesz lehetővé ebből a problémából. Éppen ezért a biztos bejelentette, hogy több ülést szervezünk a következő hónapokban. Az első ülés holnap lesz, kibővített tanácsadói grémiumban lesz egy ilyen ülésünk, tanácskozásunk. Az önök titkárságának képviselője is részt vesz ebben a holnapi vitában, ahol egy részről <clears throat> tagállami képviselők lesznek, és lesznek a normál átlag résztvevők, tehát a, <clears throat> a termelők, a vágóhidak, fogyasztói szervezetek képviselői, ők részt vesznek ezen a vitán. A kiinduló pont az egy áttekintés lesz, méghozzá a rövid és hosszú távú helyzet áttekintése kerül elsőként napirendre, aztán megnézzük, hogy mi áll rendelkezésünkre ma az eszközöket illetően, azokat, amelyek már meglévőek, azokat is megnézzük, amelyeket a kap jövőjéről szóló nyilatkozatban is meghatároztunk, mint jövőbeli eszközöket, amelyek segítségével a jövedelmek stabilizálhatóak, e, és hasonló témájú kérdések merülnek fel még majd. Aztán <clears throat> lesz egy második ülésünk március elején, ahol remélhetőleg több tudományos szakember részvételével is számolhatunk, mert nagyon fontos, hogy egy ágazatról beszélünk. A sertéshús ágazatról, illetve a banomfi ágazatról, ezek nagyon is liberálisak voltak, nem a piaci rendtartásokat illetően nem voltak nagyon szigorú intervenciók. Ezek önszabályozó ágazatok voltak eddig legalábbis. Itt van a magánraktározás, mint eszköz, aztán az export visszatérítés rendszere. Ma az export visszatérítés rendszere nem igazán működik, hiszen világárak vannak meghatározva a sertéságazat esetében, tehát nincsen többletértéke ennek az export támogatásnak. A politikai aspektus mellett nem lenne nagy eredménye ennek az export támogatási rendszernek. Nem nyernénk semmit. De alapvetően a sejtés export jól működik. Az probléma nem az ár, hanem az úgynevezett költségár ö, probléma. Nyilvánvalóan tény az, hogy szükség lesz kiigazításra. A kiigazítást vagy a kínálat terén történik meg, ezt látjuk már. Látjuk a, a, a kocák, a, a a malacok számát, ebből látjuk, hogy van kiigazítás a kínálat oldalán, de kell történjen valami az árak területén is. A kereskedelmi, a fogyasztói árak esetében kell valaminek megváltoznia. Szerintem mindkét oldalon kell változtatni, kiigazítani. Ha nem fog a jövőben hamarosan feloldódni ez a költségár szorítás, akkor nagyon sok probléma lesz, mert nagyon sok tenyésztő, tenyésztő termelő nem lesz, nem akar, nem lesz hajlandó folytatnia ö, ezt a tevékenységet, és ennek nagy hatása lesz a termelésre. Ha a fogyasztó szeretne húst enni, akkor ezért magasabb árat kell majd fizetnie, mint ma. Különben be kell érje majd a baromfi hússal vagy más hússal, amely úgymond rentábilisabb, mint a sertéshús. A csuta és rövid távú, hosszú távú helyzet a sejt hús ágazatban, mert több éve szenved ez az ágazat, sok éve már, ez az év csak súlyosbította a sejtés ágazat helyzetét. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, Kevés eszköz áll rendelkezésünkre, tehetünk-e többet, remélünk, hogy tehetünk többet majd, megnézzük ezeket az eszközöket, ha megengedik, hozzátennék még egy keserű megjegyzést részemről. Magunkat lőjük lábon a génmanipulált termékekkel, mert nem engedjük meg a sejtéstenyésztőknek azt, hogy amúgy olcsóbb tápot vásárolnak meg Dél-Amerikából, vagy az USA-ból, vagy máshonnan. Szerintem ez probléma lesz, magunknak okozunk -e ezzel problémát, fejtörést. Hát magunknak és a disznóknak is a lábába lövünk, úgymond. Bene, grazie direttore. So che ci sono alcuni colleghi che... Köszönöm szépen. Tudom, hogy vannak itt olyan képviselők, akik szeretnének hozzászólni, ezt most nem tehetjük meg, mert nincs rá időnk, de mindenkit arra kérek, hogy a titkárság felé jutassák el észrevételüket. Köszönetet mondok a bizottságnak, köszönet azért is, hogy folyamatosan meghív minket a különböző találkozókra. Reméljük, hogy a helyzet javulni fog. Most pedig rögtön térjünk is a következő napi pontra. Szintén a bizottság tájékoztatásáról van szó. Gyorsan beszélek, mert mindjárt a szakértők következnek ezen a rendkívül fontos kap workshopon. Tehát mielőtt az Európai Parlamentnek eljutatják hivatalosan a GMO-król kapcsolatos anyagot, megtárgyaljuk ezt. Egy új bizottsági javaslatról van szó, azzal kapcsolatban, hogy gén manipulált organizmusok vannak jelen a, tar- a takarmányban. Holnap és holnap után lesz az ezzel foglalkozó bizottsági munkacsoportnak egy ülése. A PRAK a PAK eljárással, tehát a parlamenti ellenőrzés folyamatával fogjuk ezt megtárgyalni, és Miután a élelmiszer lánccal foglalkozó különbizottság vizsgál, megvizsgálja ezt a kérdést, utána kerül ez az Európai Parlamenthoz és, parlamenthez és a, a tanácshoz. Nos, a tagállamoknak kell meghatározni azt, hogy pontosan hogyan kívánják harmonizálni a GMO arányt, és ezen javaslat értelmében a minimum, leve, a minimum szint 0,1% lehet csak a különböző tesztelések során. Remélem a bizottság ezzel kapcsolatban még részletekkel szolgál majd. Megadom a szót tehát a bizottság képviselőnek, Miko direktor úrnak, és utána az észrevételek. Köszönöm all... szépen. Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy javaslat bemutathatom önöknek. Szeretném elmondani, hogy első előadásom új funkcióban a Szánkó Főigazgatóság részéről először találkozom a tisztelt szakbizottsággal. Nagyon szépen köszönöm tehát a lehetőséget, és ha megengedik, röviden fogom mondandomat, és elmondom, hogy milyen kontextusban és milyen tartalommal rendelkezik ez a kérdés. Mint tudják, az Európai Unió eh, állat táp és takarmány ágazata importfüggő, néhány szám. 33 millió tonna szója ö, került temelésre, a kukorica esetben 4 millió tonnáról van szó, Argentinából, Brazíliából, az USA-ból érkeznek ezek a termékek, és tudják, hogy nagyon fontos kiegészítés ez az Európai Uniós állat, állat, állat tartó ágazat számára. Az Európai Uniós engedélyezési folyamat éppen függőben van, ez egy szinkronizációs folyamatról van szó, ez összefügg azzal, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a génmanipulált termékek alacsony szintű megjelenése várható az importált termékekben. Nagyon fontos ezen országokból importálni, ugyanakkor a nulla tolerancia politikánkat figyelembe kell venni a GMO kapcsán. A zéró tolerancia <clears throat> könnyen megérthető, de nehezen valósítható meg. Súlyos kihívást jelent a hivatalos ellenőrzés miatt is, és nagyon sok bizonytalansághoz vezet az európai cégeknél. Sok esetben ez a bizonytalanság ö, pénzügyi kockázatokkal jár. A nyersanyagok ára nő, vagy a cégek már, vagy a kereskedők nem foglalkoznak ezen termények kereskedésével. Mit jelent ez a gyakorlatban? A harmonizáció a cél az ellenőrzések kapcsán. Pontosabban annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy egyenlő jogok kerüljenek alkalmazásra, nagyon fontos, jegyzőkönyvek, protokollok vannak a tesztelés területén, és minden tagállamnak be kell tartani ezeket a mintakészítés, vagy reprezentatív mintákat és teszteléseket. Nagyon fontos, hogy hogy megbízható módon tudják a hivatalos laboratóriumok kimutatni az import termékekben található GMO nyomokat. Nagyon fontos a technikai megvalósíthatóság is. Ez a technikai zéró, vagy nulla, mint önök is említették, ön is tette, 0,1 százalék, ahogyan is mondta elnök úr, ez a laboratóriumok munkájának eredménye a közös kutatási központban, a JLC-ben. E vannak olyan országok, amelyek esetében az importengedélyezés vagy megszűnt, vagy lejárt, vagy függőben van. Itt arról van szó, hogy vannak olyan importál, olyan exportáló országok vagy cégek, amelyek terméke esetében a nulla tolerancia nem tartható be. A helyzet az, hogy a GMO ö, nyomok monitorozása nagyon fontos, akkor is, hogyha 0,1 alatti a fenntalálható, megtalálható elem. Ha nem lehet megfelelő biztonságot garantálni, akkor további döntések, sürgőségi intézkedések válhatnak szükséges a bizottság részéről. A javaslat jóváhagyás, amit ő említette, komitológiai eljárás hatája alá esik, amikor megszavazzák a bizottságban, akkor az Európai Parlament és a tanács három hónapig tudja megvizsgálni röviden. Köszönöm szépen! Megköszönjük az igazgatónak a tájékoztatást. Most pedig, térjünk rá a workshopra és még egyszer köszönet a bizottság előadásáért. Tehát maga érdeket lett a kapreform egyedi szempontjairól. Először is hadd mondjam el a kollégáknak, először is Desszúrnak, hogy a 26 január 26-i meghallgatás után, amikor is jelen voltak az összes érintett felek Európából, Kerül sor erre a mai munkaértékezletre, nagyon fontos témáról van itt szó. A mai munkaértékezletet három fő szempontnak szánjuk. Közvetlen kifizetések, kockázatkezelés, illetve piackezelési mechanizmusok, illetve vidékfejlesztés. Üdvözlöm szakértőinket, megköszönöm nekik, hogy ide fáradtak, Stefan Tangerman, a Göttingeni Egyetem eh, professzor emeritusa, illetve a EBESZ szakértője, Veszne Atölié, aki immár a törzs vendég, Jánbor Attila, a Corvinus Budapesti Egyetem professzor. Hogyan is szervezzük a munkát? Először meghallgatjuk a három szakértőt, Mindenkinek maximum 20 percet adunk. Kérem, tartsák be ezt. Utána pedig körülbelül egy óra vita következik. Meg is adom a szót Tangerman úrnak. Tessék, Stefan! Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és megkétek arra, hogy nézem meg a bizottság közleményét, és kiváltképpen azt, hogy miről, mit mond a közvetlen kifizetésekről is. Köszönöm, hogy megengedik, hogy megosszam önökkel a véleményemet. Megnéztem ezt a dokumentumot, a bizottsági dokumentumot, méghozzá a jó agrárpolitika szemszögéből, de most az a helyzet, hogy én nyugdíjas vagyok, tehát van bőven időm, és tudok szólni egy olyan javaslatról, amely még nem készült el. Az OECD csak olyan politikáról, tehát csak olyan döntésről beszél, amely már jogalkotás, miután nyugdíjas vagyok, van arra lehetőségem, hogy olyasmiről beszéljek, ami még nincs meg. use the short time that I have. Kevés időm van, ezt próbálom okosan felhasználni, és próbálok értelmesen fogalmazni. A nyilatkozat alapján nagyon sok kihívás előtt állunk, ott van a területi kiegyensúlyozás, az éghajlatváltozás, fenntarthatóság, stb. stb. De van itt még egy plusz kihívás, amiről a nyilatkozat nem szól, és valójában ez a legfőbb kihívásunk. Ez nem más, mint a bizonytalansági tényező a közvetlen kifizetések esetében. Bizonyára tudják, hogy az volt a célja ezen kifizetéseknek, hogy a különböző árcsökkentések miatt valahogyan próbáljuk kompenzálni a farmereket. Enélkül akkoriban nem tudtuk volna segíteni a gazdákat, tudjuk, hogy mennyire fontos volt ez a szakpolitikai lépés. Sajnálatos módon, amikor bevezették ezeket a kifizetéseket, hosszú távú döntések nem születtek megmaradnak-e ezek, meddig, milyen mértékben, mi a célja ezeknek, miután a kompenzációra már nincs szükség, hiszen az új szakpolitikai kereti már kialakult. És én úgy vélem, hogy ez a nyilatkozat most implicite azt mondja ki, hogy a közvetlen kifizetések örökre megmaradnak a kapban. Hát csak ennek a módját kell kidolgozni. A nyilatkozatban ez nincs benne pontosan, explicite tehát, de szerintem implicite alapvetően a közvetlen kifejezések jövőjéről van szó. nem olvashatunk itt javaslatokat komoly szakpolitikai változásokról. Az egyik az lenne, hogy azonban az lenne, hogy a közvetlen kifejezetések egyik részét változtassuk meg, mindjárt rá is térek majd erre. Ha megnézzük a nagy kihívásokat, amelyet a nyilatkozatban olvashatunk, következőket láthatjuk. A nyilatkozatban központi szerepet kapnak a közvetlen kifizetések. Nos, ilyen szempontból nem túl világos az, hogy miért a közvetlen kifizetések jelentik a legfőbb megoldást, miért pont ezeken keresztül, ezeken, ezek segítségével lehet a kihívásoknak megfelelni. Globális szinten nincs szükség Európa közvetlen kifizetéseihez, hiszen az élelmiszerbiztonság hogyha az élelmiszerbiztonság vagy az élelmiszerellátás biztonsága nem megoldott, akkor annak szegénységi okai van, tehát hogyha az EU-s gazdákat segítjük, azzal nem oldjuk meg a globális helyzetet. Arról van itt szó, hogy a világ elég élelmiszert képes előállítani ahhoz, hogy az igényeknek megfeleljen. az, a, az az elképzelés, hogy a magas árakon keresztül fejeződik ki a kereslet, ez már egy létező gyakorlat. Az előirányzatok, vagy az előrejelzések szerint az árak magasabbak lesznek, mint az eddigiekben. Magasak lesznek tehát az árak, és ezek alapján arra következtetnek a gazdák, hogy továbbra is termelniük kell. A múltban is így reagáltak legalább, is a gazdák, és ezért is alakult így a 70-es, 80-as években a kap. Nos, kérdés, hogy a közvetlen kifizetések javítják-e a versenyképességet az EU-ban? Azaz, azon túl, hogy azon túl, hogy ellátjuk a piacot élelmiszerrel, a termelékenység vajon megvan-e? Az, hogy az nem, az nem valódi versenyképesség, hogy az európai gazdák közvetlen támogatásokkal segítve föl tudják-e venni a versenyt a globális riválisaikkal. Szerintem ez nem igazi verseny, hanem műverseny. Nézzük a környezetvédelmet, illetve a klímaváltozást. Itt nagyon területfüggő a helyzet. Bizonyos területei az EU-nak biodiverzitás területei jól állnak másoknak, komolyan föl kell venni a versenyt az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal, de ez csak hektikusabbá teszi a közvetlen kifizetések helyzetét. Szerintem a közvetlen támogatások vagy kifizetések nem nagyon javítják a helyzetet. Sokkal jobb megoldásra lenne szükség, és ugyanez a helyzet a területi egyensúlyjal is. Az EU különböző régiói nagyon eltörnek, egy, eltérnek egymástól abból a szempontból, hogy milyen szinten van jelen a mezőgazdaság, illetve hogy a mezőgazdaság mennyire biztosítja a gazdasági egyenlőséget, hogy hogyha nagyjából mindenkinek ugyanannyit fizetünk az EU-ban, azzal nyilván nem elégítjük az összes szükségletet. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a javaslat teljesen megfelel a kihívásoknak. Nos, milyen szerepet irányoz elő a bizottság a közvetlen kifizetések számára? Most nem leszek túl diplomatikus, itt egy új elméletről van szó? Tehát egy bevételpótló rendszerről? Azaz az alap közjavak előállításának előfeltételéről? Én ezt olvasom ki belőle. Ez meggyőző elképzelés? Erről nem vagyok meggyőződve. Tehát, hogyha a jövedelem kiegészítésre törekszünk, akkor sokkal inkább az egyenlőségre kéne törekedni, tehát minden háztartást támogatni kéne. Aztán ott van az alap közjavak kérdése. Hát bevallom, Nehezen fogom fel, hogy ez pontosan mit jelent. Tegyük fel, hogy az Európai Unió termőföldeinek kezeléséről van szó. Ez nem kerül veszélybe az EU-ban. Még akkor is, hogyha az elgondolhatatlant gondolnánk el, a közvetlen kifizetések sorsáról. Tehát, hogy ezt eltörölni még akkor is megfelelően kezelnénk a földeket, a termőföldeket, némileg persze veszélybe kerülne, de hát a földeket valahogyan megművelnénk. Én úgy gondolom, hogy ha a közvetlen kifizetések hektáronként szabjuk meg, akkor ez egy nagyon-nagyon hozzávetőleges eszköz. Nem tudom, hogy ez tényleg jövedelem kiegészítő szerepű. Az általános jellegű megjegyzések után most konkrétabb kérdésekre térnék rá. Az Európai Parlamentnek egyébként benyújtottam ezzel kapcsolatban egy dolgozatot. Nézzük csak az aktív farmerek vagy aktív gazdák kérdését. Ugye a bizottság elképzelése szerint az aktív gazdákat kell támogatni közvetlen kifizetésekkel. Én tudom, mit jelent az, hogy gazda, azt is tudom, mi az, hogy aktív, de a kettő együtt, aktív gazda, hát itt bizony baj van. Nagyon nehéz különböző csoportokat elhatárolni egymástól például a mezőgazdasági tevékenységet elhatárolni egyéb olyan vállalkozásokról, amelyek a termőföldet használják fel. Márpedig erre van szükség a rendelet alapján. Ez egy megfelelő elhatárolás? Tényleg ezt szeretnék elérni a jogalkotók? Miről van itt szó? Olyan vállalkozásokról, ahol golf fozni lehet, vagy golfklubokról? A golfklubok nem, nem gondozzák megfelelően a földeket? Aztán dolgozó gazda és nem jelenlévő tulajdonos, földtulajdonos. Ezt a kettőt is meg kéne tudni különböztetni. Csak az igazi dolgozó gazda a gazdát kezdeményez, ö, ö, gazdát kaphatnának közvetlen kifizetések. Nos, szerintem nem lehet ilyesmit kikötni. Csak azok kaphatnak pénzt, akik bepiszkítják a kezüket. Elkerülhetetlen az, hogy a földtulajdonosok is némi pénzhez jussanak. Aztán még egy megkülönböztetés, vagy kategória, csoport, a normális méretű fő, ö, gazdaságok, illetve a hatalmas gazdaságok. Nos, a hatalmas gazdaságok is, vagy óriás gazdaságok is közjavakat termelnek, miért kell ezeket háttérbe, miért kell ezeket hátrányosan megkülönböztetni? Úgy gondolom, hogy az aktív gazda definíció valójában csak megítélés kérdése, nem igazán szakpolitikai kérdés. Aztán kisgazdák kérdése. Rájuk külön intézkedések vonatkoznak. Nos, nagyon fontos lenne például az, hogy adminisztratívek kevesebb teher jusson rájuk, annak sem értelme, hogy a hektáronkénti kifizetés magasabb legyen esetükben. Ezt hogyan indokolnánk meg? A strukturális strukturális változtatások érvével nem lehet, érvét nem lehetne használni, de mint említettem, az adminisztratív terhek csökkentése például rendben lenne. Lépjünk túl, vagy lépjünk tovább a gondolkodásban, hogyan lehet mindezt megvalósítani. Nos, nem úgy, hogy nagyobb összegeket fizetünk ki neki. hiszen így több közpénzt költünk rájuk. Persze lehet, hogy a egyfőre jutó tranzakciós költségek csökkennek, tehát szerintem a gazdaságra is, és a közigazgatásban is csökkenteni kell az adminisztratív terheket. Például a kereszt megfelelés követelményeit kell csökkenteni. Hogyha ezt megtesszük, akkor ezt mondjuk csak 5 évente lehet bevasalni a gazdaságokon, és akkor egyfajta bizonyítványt is lehetne adni ezeknek a kisgazdaságoknak. Ezt sokszor, sokan régenben kritizálták, de szerintem ez alkalmat adhat arra a kisgazdáknak, hogy versenyképesebbek legyenek. nem. Nézzük a Nézzük az ellátás kérdését, illetve a termelés mértékének készségét. Kérdés, hogy ez mekkora súlya esik a latba, a bizottsági javaslatban. Nos, nagyon fontos az úgynevezett környezetbarát komponens. Nos, az Európai Unió és a WTO vitarendezési paneljében ez szerepel ez a kérdés. A nyilatkozatban is felelhető ez. Én úgy gondolom, hogy a nyilatkozat bizonyos feltételei a rotációs rendszer bevezetéséről például, vagy az állandó legelők létesítéséről. Szerintem a rotációs rendszer, vagy a vetésforgó csak akkor használható vagy vethető be eszközként, hogyha valaki valóban gazdálkodik, hogyha Miért előfeltétele ez annak, hogy megfelelően környezetvédő-e a mi gazdálkodásunk? Miután hektár alapon kapják a gazdák az erre vonatkozó elemét a kifizetésnek, illetve általában is a hektár méret határozza meg ezt, az összes kifizetést. Ebből az következik, hogy nem túl értelmes ezt a környezetvédelmi tényezőt megtartani. Ez csak bonyolítja a helyzetet. A közvetlen kifizetések alap komponensei, a tagállamok közötti urelosztás, nos, el tudom fogadni ezt az érvet. Ugyanakkor arra is szeretnék utalni, hogy nem mindenki, nem feltétlenül fel az, hogyha mindenki ugyanannyi kifizetést kap, például, hogy, hogy szomszédom ugyanannyit kap, mint én, az nem feltétlenül igazságos, mert lehet, hogy ő sokkal gazdagabb nálam. Hogyha hogyha ö, azt vizsgáljuk, hogy kinek mennyi a bevétele, és ez alapján idejük oda, ez is jó, csak ez bonyolult. Tehát szerintem komoly gazdasági érvelés nincs el mögött, az újraelosztás mögött, ez politikai kérdés. A cappingről nem mondhatjuk el ezt, hiszen Itt nem vesszük azt figyelembe, hogy bizonyos gazdák szegényebbek, mások gazdagabbak. Ugyanakkor ez torzítja a piacot, hiszen hogyha mondjuk a nagy gazdaságok nem ugyanazt a hektár árat kapják, akkor nyilván nem lesznek olyan versenyképesek. Most rátérnék a környezetvédelmi komponensre, és aztán már lezárom. Tisztelt elnök úr, ez a legújszerűbb eleme a javaslatnak. Úgy vélem, hogy a jelenlegi kifizetések egy részét ezt fölváltja majd, de a jövedelem kiegészítést nem oldja meg. Tehát a jövedelem szempontból ez nem előnyös. Ezen kifizetések azt jelentik, hogy a plusz intézkedések árát állják, tehát a gazda részéről tett plusz erőfeszítéseket kompenzálják. Ez mondjuk csak zárójelben mondom. Én nem értem egész pontosan, hogy ennek a greening vagy környezetbarát komponensnek mi a szerepe. Ez olyasmi, mint valami szuperkereszt megfelelés? Új környezetvédelmi kitételek? Miért nincsenek meg benne az eddig elképzelésekben? Vagy nem kéne inkább felülvizsgálni az elő elképzeléseket? Valakinek hirtelen eszébe jutott, hogy a kereszt megfelelés nem teljes? Vagy a második pillérből az első pillérbe helyezünk át bizonyos dolgokat? Hogy a környezetvédelmi intézkedéseket ebbe a komponensbe rakjuk át? miért az első pillérben kellene ennek megjelennie? Ehhez kapcsolódik majd a költségvetés, a kísérő költségvetés mozgása is? Hogyan fogjuk ezt finanszírozni? Tehát számos kérdés van itt. De az alapprobléma az, hogy ez a környezetvédelmi komponens valóban célzottabb szakpolitikát ér el. A szóban forgó közjavak nagyon is elhelyezkedés specifikusak. Nos, alapvetően mindenki azonos mértékű kifizetést kap. Nem tudom, hogy ez miért jelent célzottabb, nagyobb célzottságot, illetve a tagállamoknak nem lesz könnyű azt elérnie, hogy ez a brüsszeli pénz tényleg megjelenjen. Szerintem ez nem célzottabb környezetvédelem. Annyi azonban biztos, ez kiderül a nyilatkozatból, és szerintem ezért is készült a javaslat, hogy az adófizetők jobban értsék, hogy miért kerül sor erre a komponensre. Nos, ez sem biztos, hogy működőgépes elképzelés. Én ugye adófizető vagyok, és szerintem a második pillérbe tartozó intézkedések sokkal meggyőzőbbek. Az első pillérben szerintem nem érthetőbbek az intézkedések. Legalábbis én így velem. A következő részt kihagynám, és rátérnék a következtetésekre. A nyilatkozatban valóban nagyon fontos kihívásokról van szó, de a változtatások nagyon korlátozottak. Én nehezen használom a reform szót ezekre a változtatásokra. Hogyha ezen kihívásokat valóban kezelni akarnánk, akkor szerintem az élelmiszer biztonság területén valódi versenyképességre van, lenne szükség, innovációt kéne támogatni a oktatást, a kutatást, fejlesztést, az adminisztrációt csökkenteni, illetve a földpiacot jobban kéne működtetni, és csökkenteni kéne a földárakat. Ezt nem nagyon látom viszont a nyilatkozatban. Aztán környezetvédelem, klímaváltozás területén, mint említettem, ez elhelyezkedés specifikus. Itt kéne egyfajta egyensúlyt mutatni, ezt én nem látom környezetvédelmi komponens szerintem nem irányul célzottabb szakpolitikára. Legalábbis nem az egyes pilléren keresztül kell ezt elérni. Aztán tagállamok közötti újraelosztás. Lehet, hogy politikai szempontból ez szükséges, de nem tudom, hogy gazdasági szempontból mi az igazi, a helyes elosztás. A capping nem feltétlenül felel meg ennek, hiszen ez torzítja a földpiacot. Aztán a ö, valamivel párosított jelen, ö, támogatás sem feltétlenül tartozik ide. A végkövetkeztetésem a következő lenne, természetesen a mezőgazdaság képes arra, hogy közjavakat állítson elő, a nyilatkozatban szükség van arra, hogy ezt kidomborítsuk, ehhez közpénzek kellenek, hiszen a piacok nem termelik ki ezt a közjót. Nos, hogyha ezt veszük kiindulási alapnak, akkor jó lenne, hogyha az előállított közjavak alapján történnének a kifejezések, nem pedig a hektár alapján, hiszen nem maga hektár a közjó, hanem amit előállít vagy termel az illető gazda. sokszor jobb, jól megreformálták már a kapot, különböző fázisokról beszélhetünk, 60-as, 80-as évek, 90-es évek, 2000-es évek. A kérdés csak az, hogy 2003 után valóban a közjogokra kerül a hangsúly. Köszönöm szépen. Bene, molto bene, grazie. Köszönöm szépen, Tangerman professzor úr. Nagyon-nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk biztos vagyok abban, hogy Albert Dess kifejezetten újongott, amikor ezt hallotta. Most pedig megadnám a szót második vendégünknek, Vincent Chateliernek. Te is 20 percre kapod meg a szót, Vincent. Maximum. Merci. Merci, président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Sajnos nem vagyok nyugdíjas, nem osztályrészem az a luxus. Javaslataimból is talán majd kiviláglik. Franciául beszélek, az összegzés angol, tehát különböző szakértőket érdemes meghívni. Nos, hát ha megnézzük, az egész januárban az Európai Parlament, az Európai Bizottsága kapreforma foglalkozott. Fiatal vagyok, és gyakorlatilag 18 éve követem mégiscsak nyomon a kapreformot. Néhány gondolattal kezdeném, mielőtt a az agrárpiac szabályozásról beszélnék. Az első dolog a bizottság szövege, a november 18-i szöveg, ez nem volt a célja, nem nem igaz, igazából akarja a VTO-s tárgyaló partnereket kellemetlen helyzetbe hozni. Nos, hát a, például a jövedelem biztosítás, a jövedelem garancia kérdése. Ha megnézzük, ugye a kap az VTO kompatibilis kell legyen. A szöveg két kérdésen nem foglalkozik, pedig fontosak szerintem. Az első kérdés a vámtarifák kérdése a fejlődő országokban. És az a kérdés, hogy a vétó megállapodásban a, kifoglalkozik foglalkozik a nem kereskedelmi kérdésekkel. Ami a közületést illeti, nyilván mindenki megérti, hogy nagyon sok információ hiányzik. Nagyon sok bizonytalanság van. Ami leginkább hiányzik a bizottság szövegéből, ez az, hogy mi lenne a B-terv, ha a költségvetés csökkenne 10-15-20 százalékkal nem lehet látni, hogy mik azok a feltételek, amelyek alapján a bizottság elfogadná-e vagy nem, hogy engedjen az álláspontjából. A második pont. A szöveg nagyon sok mindent a második pillébe helyez át, például a kockázatkezelésnél. Az ember fölteszi magának a kérdést, hogy hogy lehet kezelni a társfinanszírozást. Másik nagyon fontos kérdés, nagyon fontos, hogy pragmatikusak legyünk. A bizottság pragmatikus, méghozzá a közvetlen kifizetések átcsoportosításánál. Ez a támogatás nagyon fontos persze a termelők jövedelme szempontja. Második pont. Az SFP-k átalakítása nagyon fontos, hiszen az árak nagyon is érzékenyek, fluktuálnak. Nagyon fontos a legjobb árat igazából azoknak kell támogatást biztosítani, akik nem tudják feltétlenül legjobb árat kialkodni. A harmadik dolog. Akkor is a támogatások plafon értékét meghatározók, és ez a plafon meghatározás nagyon bonyolult. A kap nagyon is üdvözlendő, a kapban üdvözlendő a felső értékek meghatározása, a plafon értékek meghatározása. A kérdése az, nagyon fontos a szubszidiaritás. Aztán a következő, Tangerman úr nagyon fontos azt a kérdést föltenni, hogy a közvetlen kifizetés kinek az előnyére van valóban. Meg kell nézni, nem tudom, hogy a 80 éves idős gazdát ki fogja támogatni, aki egész életében gazdálkodott, nem tudom, hogy ez valóban kompatibilis a bizottsági elképzelésekkel. Aztán ugye van, a kapnak egy új felépítménye, új struktúrája. Ha megnézzük a hátrányos helyzetű területeket, a kérdés az, hogy az első és a második pillér hatája alá esnek. Ezt a grafikon csak átszaladom, csak szeretném megmutatni hogy a szabályok, a piac szabályozását. Nagyon fontos az SFP rendszer, tehát egységes alapú kifizetési rendszer, a közvetlen kifizetések. Nagyon fontos az, hogy a ö, közszféra hogyan tud holnap <clears throat> szembenézni azzal a sokkal, amelyet a gazdák megtapasztalnak az árak fluktuáció miatt. Mindenki ismeri a FAO-nak ezen grafikonját, az árak fluktuációja gond, az árak emelkedése probléma, de előny is probléma nagyon sok fejlődő ország számára, és előny Európa számára, mert lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb feltételekkel fogadjuk el a vámtarifa rendszerekben. A közösségi árak bizonyos piacokon egyre inkább megközítik a világ piaci árat. Nem homogén, ha megnézzük a grafikont, megnézzük a különböző adatokat, intenzíven nőtt a kabonafélek ára, mert ez szóba került, a hús problémája picit háttérbe kerül, háttérbe kerül, pedig nem így kellene legyen. Ami a magyarázatot illeti, ami az árak fluktuációját, illikonságát illeti, nem fogok kitérni minden részletet. Nincsen általános konszenzus a közgazdászok között abban, hogy hogyan értelmezzük és milyen intenzitással azt, hogy mi járul leginkább hozzá az árak fluktuációjához, illékonyságához. Nyilvánvalóan az agrárpiac nem stabil, ez hagyományos dolog. Az agrárpolitikai reformok abban segítettek, hogy a kap segítségével közelítsünk tehát a WTO fejlődéséhez, a spekuláció is nagyon fontos. Nagyon érdekes az mert olvas cikkeket, ha látjuk, Nincsen megállapodás a spekuláció terén sem, illetve <clears throat> ahogy a spekuláció belekerül az ár fluktuáció magyarázatába, az változott 2010-ben ahhoz képest, hogy két-három évvel ezelőtt mit írtunk a spekulációról. Megmutatok egy újabb grafikont, amely fontos, Franciaországgal kapcsolatos, de gondolom hasonló más országokban is. Ez az átlag költségnövekedés az egyes gazdaságokban. Megnézzük, a 20%-kal nőtt a termelői költség. 20%-os átlag növekedés, nagyon sokszor különböző ágazatokban is eltérő növekedési ráta mutatható be. Ugye itt a családi vállalkozások vannak, és soban, itt a gabonafélék termelőinél, Ugye az SFP rendszer nem került kiigazításra se 2010-ben, se 2008-ban, hiszen különleges helyzetben volt ugye a gabonaár piac, nagyon ö, rosszul élte meg a gabonaárak emelkedését az állattenyésztési ágazat. Tehát ö, azt mondták, hogy nem volt lehetőség arra, hogy a nehéz helyzetben lévőket segítsék. Azt gondolom, hogy a közgazdászok és akár a mindennapi beszélgetések a tárgyát is képezi ez a kérdés, a közpénzek szétosztása kapcsán felmerül ez. Hát kinek segítünk? A kockázatok, az agrárpiaci kockázatok nagyon változóak, hatással vannak ugye a kereskedelmi tevékenységre. A diversifikáció is nagyon fontos az agrárgazdaságban, ezt a második pillér bátorítja, de negatívan az első pillér hat rá egyre inkább szakosodnak az agrárgazdaságban, és nem diverzifikálódnak sokan. Akkor is, hogyha a második pillér intézkedései arra törekszenek, jól vagy rosszul, hogy a diversifikációt támogassák. A második dolog, amit szerettem volna megemlíteni ezen grafikonnal kapcsolatban, az az, hogy a termelők felfegyelkezetnek az áremelkedés ellen úgy, hogy autonómak, és erről már szóltunk ugye a sertés ágazat kapcsán, azt kell mondani, hogy a legautonómabb rendszerek azok, amelyek jobban túlélik a válságot. sok országban van erre példa. <clears throat> A harmadik dolog, minden új mód, amely segítségével, hogy is mondjam, Ugye a közvetítő vagy köztes forg, for, forgalmazói fogyasztói árak menedzselése is nagyon fontos. Ha megengedik, most a, az állami szektor intervenciájáról beszélnék. Az Európai Bizottsági Szöveg nem foglalkozott a kereskedelemmel. Ez a pont nem nagyon került kidolgozásra. Na most a vámtarifák. A vámtarifák csökkentése milyen hatással jár? Ez vesztességet jelent az adófizető számára, a termelő számára és a fogyasztó számára. Akkor nyeresség persze az adófizető számára, hogyha tudja, hogy nem jár kockázattal az a termék, amelyet importáltak. Nagyon fontos az a 80-90 százalékos élelmiszerellátás a biztonság nagyon fontos. Brazíliában, hát Brazíliában a helyzet változott, de hát az élelmiszer biztonság szempontjából. A WTO több oldalú megállapodása kapcsán, ami a vámtarifeket illeti, 54%-kal csökkentik a vámtarifeket, fokozatosan fogják a vámtarifeket csökkenteni, a történelmi hagyományok alapján. Aztán az az elképzelés, hogy a híres érzékeny termékek esetében ezek most hát milyen stratégiát válaszol az Európai Unió a vámtarifek kapcsán? A bizottsági szövegnek nem volt központi ambíciója, ebben nem sokat ír erről. Az a kérdés, hogy a VTO hogyan foglalkozik a környezetvédelemmel, a szociális aspektusokkal. Második kérdés. A vámtarifa válság esetben nagyon is segítségünkre lehet. Tehát aktiválni tudni kell különleges rendkívüli helyzetben a vámtarifákat, a rendkívüli vámtarifákat, hogy garantáljuk egy adott ágazat biztonságát. Minden agrár ágazat nem annyira, nem egyformán érzékeny, a vámtarifákra sem. A gabonaféle kevésbé érzékeny, amit azt, azt mondják, hogy 2%-át teszik ki az importált termékek a gabonafélénél, Öm, aztán a sejtéstermékekről sem mondjuk azt, hogy nagyon ö, érzékeny. Nagyon érzékeny terület például a marhahús, hiszen a marhahús ágazat esetén mm, nagyon jelentős az importtermékek mennyisége. Ami az exporttámogatásokat illeti, a bizottsági szöveg nem mond semmi újat nincs olyan nap alatt, mondhatnánk. Azt sugalja, hogy a VTO által 2008-ban hozott döntések érvényesek, milyen stratégiát válaszol az Európai Unió? Amikor nem lesz már exporttámogatás, mit tegyünk? Innovációra van szükség, versenyképességre, a kamatlábakkal is tudni kell ebánni, és ugye hát a remények, azok jelen, megjelennek a bizottsági szövegben. Ha a világ ö, kereskedelem nő, most Ausztráliára is gondolok, más országokra vannak nagyon nagy konkurenseink, és hát van hely arra, hogy az Európai Unió reményei ne legyenek hiába valók. Tehát ha megnézzük a világgazdasági növekedési esélyeket, akkor azért van reménykedésre okunk. Az, hogy nem lesz exporttámogatás holnap, ez valóban indokolt, tehát ez a bizottság stratégiáját, hiszen szeretné az intervenciós árakat alacsony szinten tartani. Mert az árak illékonyságát illeti, nincs csak egy eszköz, több eszköz van erre. Az első a raktározás, a híres biztonsági raktározás, vagy raktár. Erről sokszor beszélnek, de nem mindig határozzuk meg. Azt mondanám, hogy a szegény és importőr országoknak fejlődő országoknak kell támogatást nyújtani, hiszen nekik nagyon nehéz hozzáférniük az élelmiszer forrásokhoz, tartalékokhoz. Nagyon fontos tehát, sokba kerül persze a raktározás, és minden ország lehet, hogy nem akarja saját raktárát vagy készletét kialakítani, készletezést talán is mondhatnánk. Második dolog. Az Európai Parlament jelentése nagyon érdekes ebből a szempontból. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kap költségvetésileg rugalmasabb legyen. Megértem, hogy vannak technikai nehézségek a végrehajtásnál, de nagyon bonyolult kívülről azt eh, látni, hogy teljesen rugalmatlan a költségvetés rendkívüli helyzetben, rendkívüli illékony termékek esetében. A bizottság szövege nem ad érveket azzal kapcsolatban, hogy nem lehet, vagy le lehet-e valamit tenni. A harmadik dolog. Nem szerepel a bizottsági szövegben sem. El lehet készíteni olyan rendszert, ahol a bioüzemanyagok a gabonaféléktől függ, a gabonafélék árától függnének csak. Ezt a kérdést föl lehet tenni, főleg ha tudjuk, hogy az eset államokban 40%-a a kukoricának bioüzemanyag alapanyag. Természetesen a felmerült kérdés a G20-ak tanácskozásán, ami a ö, spekulációt illeti, a nyersakak esetében, nagyon fontos itt az átláthatóság, nagyon fontos az, hogy a közvetítők számát csökkenteni kell a piacon, ez egy nagyon fontos elem, ami gyakran előkerül, hogy is mondjam, ugye a állami szektor intervencióinak fennmaradó vagy reziduális elemei. 92-ben volt az első reform, de ez a reform nem csökkentette az intervenciós árat a produktív ágazatban. A kérdés az, most hol is vagyunk az út végén? Hát megérkeztünk a végső kiinduló ponthoz. 92-ben óhajtott célt most érjük el lassan. Kérdés az, hogy valóban mennyire, mekkora utat tettünk, ami a biztonsági hálót illeti. Szerintem indokolt, indokolt olyan potenciális válsághelyzetekben, amelyek kialakulhatnak. De az állami beavatkozás a piacon kevésbé hatékony hatásos, ha a válság tartós. Tehát Igazából meg kell határozni az intervenciónál a küszöböket, az alsót és a felső küszöböt. Az állami beavatkozás ritka lesz, hiszen a nemzetközi árak emelkednek, és az árak, ahogy azokat meghatározzák, gyakorlatilag alacsonyabbak, mint a temelési árak. Tehát itt vannak a biztonsági hálók, csak ritkán használják őket. Tehát nincsenek hatással a termelők jövedelmére, nincsenek hatással a javak újraelosztásához a közösségi agrárágazatban. Minden termelés nem ugyanolyan érzékenyen reagál az intervenciós árakra. 101 euró per tonna a gabonaféléknél, ez mosoly, mosolygásra, vagy ettől elmosolik nagyon sok termelő megnézzük, hogy a termelési költségek milyen magasak, nevetségesnek tűnhet, hogy ilyen alacsonyan határozzák meg az intervenciós árat a gabonafilék esetében. Remély, hát abban reménykedünk, hogy soha nem kell ezeket a katasztrofális intervenciós árakat ö, foganatosítani. Nos, a termelési költségek növekedése ezeket az árakat nagyon szerénynek tüntetik fel, mert az intervenciós árakat. Ami a kockázat kezelést illeti a belső piacon, én azt mondom, hogy ez a vita indokolt, pontosabban az úgynevezett futures markets, tehát a jövőbeni ügyletek piaca, az nagyon fontos, de nincs hatása az árképzésre. Ez egy olyan eszköz, amelyel a jövőre fel lehet készülni, de ez egy olyan eszköz, amely nem minden termelési ágazatban használható ez az jövőbeli, jövőbeni ügyletek vagy kereskedés eszköze. Nem lehet minden ágazatban felhasználni. Az állattenyésztés területén lehet kevésbé használni, mint például a gabonafiléknél. Nos, ez egy üdvözlendő eszköz, nem nagyon ismerik, néhány agrár ágazatban ismert ez az eszköz, és gyakorlatilag szükség lenne. Aztán van egy másik eszköz, amely nagyon érdekesnek tűnhet, amelyet hatékonyan ki lehet dolgozni, a úgynevezett közösségi alapok, vagy kölcsönös alapok. Ezt ugye a health check, tehát a, a közös agrárpolitika fölvizsgálatánál már felhatároztuk hogy itt a többszörös kockázatok figyelmevétel kapcsolatán van egy ilyen, úgymond a klímával kapcsolatos többféle kockázatra vonatkozó biztosítási rendszer. Nos, a tagállamok eldöntik, hogy kívánnak-e élni ezzel a helyzettel, tehát nagyon sok ugye a klíma, klímával kapcsolatos veszély vagy kockázat, és ezekre lehet biztosítást kötni. Aztán vannak modernebb eszközeink is. Az első, amelyet nagyon szimpatikusnak tartok, kiváltképpen franciaként gondolom, hogy nagyon fontos ez az elővigyázatosság. Van egy fiskális, tehát költségvetési, politikai eszköz, és a meglévő eszközök ellenére, Franciaországban vannak ilyen eszközök, a gazdák nem nagyon vesznek részt ezekben az elővigyázatossági, takarékossági rendszerekben. Ezek a takarékossági rendszerek nem mindig járnak többletértékkel, és nagyon sokan nem használják ezt. 2007-2008-ban nagyon jó évet zártak az gazdák, és éppen ez azt gondolták, hogy nem kell nekik ilyen rendszerbe becsatlakozniuk. Ami ezeket az eszközöket illeti, Gyorsabban kell felépni, messzebbre kell menni természetesen. Aztán, ami a támogatásokat illeti. Ugye a gazdák adott évben kapnak támogatást, az X évben bevallják a személy, személyi jövedelem bevallásban ezt a támogatást, és a gazdák jó lenne, hogy jobban, tehát jó lenne, ha jobban alkalmazkodnának az árak változásához, amely jövedelem biztonságát illeti, nagyon jó persze Kanadát megnézni, mert az ember sokat tanul másoktól, ha jól működik valami. Most van egy olyan eszköz, amelyet Kanadában használnak, és nálunk nem. A marakesi megállapodás második jegyzőkönyve, a másik fügeléke beszél egy olyan eszközről, amely segítségével nagy kockázatokat lehet elhárítani, mint a jövedelemekre vonatkozó kockázatokat. A kanadai modell mindenképpen megfontolandó, és persze ez csak egy opcionális rendszer. Minden tagállam maga dönt arról, nem lehet minden országot arra kényszeríteni, hogy ugyanazt a, az eszközt alkalmazza. Fontos az is, ugye a részletekben rejlik az ördög, a kérdés az, hogy az iroda, azt látják, hogy a jövedelem garanciája, vagy biztonsága egy vitatott téma nagyon sok tanulmányban. Mert sokba kerül persze garantálni jövedelmet. Most ez a, a, a PPP, tehát a, a, a köz és a magánszféle együttműködése szerintem nagyon fontos ebben, és kiderül az, hogy különböző félelmek is felmerülhetnek ezen témával kapcsolatban, miután szeretném betartani a rendelkezésemre álló időt. Ha megengedik, egy kicsit francia szemszögből fogok szólni. Azt gondolom, hogy a volt a kérdése nagyon fontos, nem lehet hátat fordítani neki. Közgazdászként, franciaként őszinte leszek, nem voltam igazán megélegedett azzal, hogy miért akarják ezt, mint azt inkább. A különböző bizottsági szövegek ezzel foglalkoznak, a világpiac kiterjesztése, stb. Közel kell kerülni a világpiachoz, igen, ezt megértem. De az elkészült mérlegek, az elmúlt 25 évnyi kvóta tapasztalat nem teszi együtt térművé azt, hogy miért jobb ez a rendszer, vagy rosszabb, mint más. Voltak azért eh, adóászai a tejkvóta rendszernek. Mik voltak ezek az adóászok vagy adók. Gyakorlatilag nem került sokba ez a rendszer. A második, amely pozitív eleme a kvótának, nos, a tejkvóták lehetővé tették, hogy a terület alapúsághoz kössük ezt a, a termelési eh, kérdést. Különböző kvóták voltak, mert nagyon heterogén, heterogének a gyakorlatok. Franciaországban a tek volták, akkor is, ha nem tették lehetővé azt, hogy csökkenjen a tejtermelők száma, mégis volt telet alapú szempontból előnye. Ezek az előnyök, de vannak persze negatívuma is a tejkvótának. Nem teszik lehetővé a források optimális elosztását. A második dolog, mesterségesen nőtt a temeli, nőttek a temelési költségek. Nem mindenütt van ez persze így. A harmadik dolog, ez egy nagyon is merev rendszer a nemzetközi piacsal szemben. És persze vitatható, mehetünk tovább. Ugye vannak olyan országok Európában, amelyek exportálni tudnak. És olyan kóta rendszerük van, amelyet másként alkalmaznak, mint más országok. A kvóta rendszer, ez a múlt eszköze, ezt megértjük, hiszen a te kvóta, ez egy atipikus dolog. És mit is akarok én ezzel mondani? Azt, hogy valóban vannak pozitív és negatív érvek a kvóta mellett és ellen. És azt mondanám, hogy milyen kockázatokkal, lehetőségekkel jár a tejkvóta rendszer eltörlése. A döntéseket már régen meghozták, a tejkvótákat el fogják törölni, de hiszünk abban, hogy növekedni fog a piac, és lehetővé teszik Európában talán a második dolog, hogy a szerződések nem fognak mindent megváltoztatni. A szerződések fontosak, szükségesek, de nem fognak sok mindent megváltoztatni. Vannak remények, a szerződésekhez fűződő remények, amelyek azért a valóságot nem szabad, hogy felülírják. Az, az kereset és kínálat között egyensúlyt meg lehet tartani, a kvóták eltörlése meg fogja változtatni a kínálat oldalát, mert nagyon sok ország felkészül a tejkóta rendszer eltörlésére, és nagyon soknak lehetőségek lesz, hogy több tejet termeljen holnap, ha törő, eltörjük a kvóta rendszert. És két nagyon fontos fogalom, meghatározó lesz holnap, amikor már nem lesz kvóta, a temelési költség és a begyűjtés költsége. Amit hát az előbb hallottam a hátányos zónák a kapcsolatban, nagyon fontos, a kvóták eltőlése a kínálat földrajzi koncentrációhoz fog vezetni. Megfelelő támogatást kell azonban biztosítani a hátányos helyzetű területeknek. Nagyon fontosak, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vincent Satüli hozzászólás előadása rendkívül érdekes volt, és pontosan olyan kérdésekről szólt, amikkel mi foglalkozunk. Most az utolsó hozzászóló következik, vagy előadó, Ján Borúr. Ő a vidékfejlesztésről fog beszélni, és Kérem, hogy próbálja meg rövidre fogni a mondandóját, hiszen már nagyon sokan feliratkoztak a hozzászólók listájára, és jó lenne, hogyha a szakértők tudnának majd válaszolni is a feltett kérdésekre. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt ma elmondhatom, hogy hogyan vélekedem a vidékfejlesztésről, a kap jövőjével kapcsolatban. Remélem, hogy láthatóak a diák. C'est bon. Good. Here you can see an outline of my presentation. Uh, Láthatják az előadásom vázlatát, ez követi nagyjából az előadásom logikáját. Rövid bevezetés utána pedig a téma tárgyalása, a nyilatkozatról, a bizottság nyilatkozatról, aztán a második részben a vidékfejlesztésről fogok beszélni, és utána elmondom a következtetéseimet. Jelenleg azért vitatják a kap reformját, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni, illetve hogy a következő pénzügyi tervezési időszakra fel tudjunk készülni. A bizottságnak mindig is nagy szerepe volt abban, hogy a kapot alakítsa Európában. Tavaly novemberben hivatalos nyilatkozatot közleményt jelentetett meg, és ezzel nagyban hozzájárult a jelenlegi vitához. Kiemelném, hogy ez a anyag egy rendkívül bonyolult gazdaság és politikai helyzet közepette jelenik meg. Intézményes tényezőkről se feledkezzünk meg, a 2020-as stratégia vagy a EU büdzséjének felülvizsgálata is mindenképpen közrejátszanak. Három fő kihívás nevesít ez az anyag. Alapvetően gazdasági, környezetvédelmi és szocioterritoriális kihívásokról van itt szó. Ezen kihívásokat csak különböző célkitűzéseken keresztül lehet megvalósítani. Tehát vannak kihívásaink, vannak célkitűzéseink, és vannak konkrét javaslataink. A következő percekben elemezni fogom azt, hogy ezen javaslatok mennyire igazodnak a kihívásokhoz. Avagy a javaslatok vajon ezen rendkívül pont, ö, fontos kihívásoknak megfelelnek-e, vagy képesek-e azokra válaszolni. Nézzük a gazdasági kihívásokat és az erre irányuló javaslatokat. A fenntartható élelmiszertermelés a kihívás, illetve élelmiszerbiztonsága, piac stabilitása, illetve az ellátólánc fragmentálódása jelennek meg. Miután az előttem szólóak erről már beszéltek, nem szeretnék most itt részletekbe menni. Aztán, mennyire konzisztensek a javaslatok a környezetvédelmi kihívásokkal? úgy fest, hogy a közjavak szolgáltatása kapja a legnagyobb hangsúlyt, a zöld növekedés és az éghajlatváltozás szerepe pedig továbbra is szlogen szinten maradnak, nem társulnak hozzájuk konkrét javaslatok. Aztán számos hiányosságot láthatunk, például a mérési módszerekben. csak okos becslésekkel alapján tudjunk egy adott mezőgazdasági területet vagy egy biodiverzitást felmérni, tehát hogy az értéke mekkora. Ugyanez a helyzet a közjavokkal Európa szerte. Nehéz ezeknek az értékét felmérni, és kérdés az is, hogy egész Európában ugyanolyan módon kell viszonyulni a közjavakhoz. Az is kérdés, hogy ki fogja felmérni ezen közjavakat például, hogyan tudja eldönteni azt, hogy egy-egy szakpolitikai lépés sikeres volt-e hogyha az eredményt nem tudjuk mérni, akkor azt se tudjuk pontosan, hogy mi, mi, miért is fizetnek az európai adófizetők. Nézzük a szocioterritoriális kihívásokat és az ehhez kapcsolódó javaslatokat. A vidékfejlesztési javaslatok eléggé ködösek. Az ide oldalon sokkal többet tudnak felmutatni, mint a konkrétumok oldalán a vidéki foglalkoztatás támogatásáról, a vidéki gazdaság diverzifikálásáról, illetve fejlesztéséről és a kis gazdaságok fel, feltételeinek javításáról olvashatunk, mint célkitűzésekről. És azt kell elmondjam, hogy a bizottság nem pontosan méri fel például az új tagállamokban a gazda, gazdaságok struktúrájának diversifikációját. Nagyon sok az önfenntartó gazdaság ebben a térségben, vagy félig önfenntartó gazdaság, és ezek nagyon eltérnek a régi tagállamok kis gazdaságaitól. Ezeket a gazdaságokat tehát nem igazán lehet összehasonlítani a régi tagállamok kis gazdaságaival. Nagyon fontos felkészülni a jövő kihívásaira. Ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha a mezőgazdasági politika figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, az pontosan látja, illetve differenciáltan lép fel a különböző területeken, a különböző igények szerint. Itt nem lehet konfekció megoldást alkalmazni. Összességében elmondhatjuk, hogy a javaslatok, illetve a kihívások csak részlegesen konszisztensek, hiszen nagyon nagy, nagyon nagy általánosságban fogalmaznak a javaslatok. Legalábbis a legtöbb esetben. A közlemény után most rátérnék az előadásom második részére, a vidékfejlesztés szerepe a kap jövőjében. Sajnálatos módon nagyon keveset foglalkozik ez a dokumentum a vidékfejlesztéssel. Úgy tűnik, hogy a második pillérben sokkal kevesebb jelentőséget tulajdonítanak majd a vidékfejlesztésnek, azzal kompenzálják ezt, hogy az első pillérben kap helyet a környezetvédelem. Aztán vannak új témák, mint innováció és kockázatkezelés, úgy tűnik, hogy ez immáron a vidékfejlesztés része. Azonban nagyon sok olyan kérdés van, ami hiányzik. Például a jövőre vonatkozó prioritások, a vidékfejlesztési szakpolitikák kiértékelése, illetve a költségvetési kérdések. Ezekkel a kérdésekkel fogok most foglalkozni. Nézzük a jövőbeli prioritásokat. Itt a, fő, a főcímek a jelenlegi struktúrát ismétlik meg, bár az access, a hozzáférés szó nem szerepel itt. Ugyanakkor ebből arra következtethetünk, hogy a vidékfejlesztés jövőjében nem lesznek nagy változások. Kétség fér ahhoz azonban, hogy a költségvetés hogyan párosul majd ezen prioritásokhoz. A jelenlegi rendszerben az első két fejezet kap prioritást, a második a második tengely nem, tengelyt nem kezelik prioritásként a vidéki szegénység nem is szerepel a bizottsági anyagban. A vidéki szegénység elleni harc pedig véleményem szerint kulcsfontosságú eleme kéne, hogy legyen a vidékfejlesztésnek. Az kéne le, hogy legyen a cél, hogy a vidéki és városi lakosság jövedelme közötti eltérést csökkentsük, pedig Európában éppen a ellenkezőjét tapasztalhatjuk már évek óta. Aztán vidékfejlesztési szakpolitikák kiértékelése. A jelenlegi értékelőrendszer kritikájáról olvashatunk itt, a monitoring és kiértékelési keretről van itt szó. Fontos a kritikák megjelenése, de a kauzalitást is vizsgálni kell. A jelenlegi mutatók nem foglalkoznak ar- azzal, hogy a dolgok miért és hogyan történnek. A jelenlegi mutatók csupán azonosítják, hogy mi történt. Tehát mindenképpen sokkal eredmény orientáltabb értékelésre van szüksége Európában. Tehát a szakpolitikák eredményét kell összevetni a célkitűzésekkel, és ez kell, hogy visszacsatolást nyújtson a szakpolitikák kidolgozóinak. Az anyag alapján a különböző program megvalósítási szinteket kell majd valahogyan megvizsgálni, mérni. Véleményem szerint mindenképpen általános európai célkitűzésekre van szükség, ugyanakkor a program célkitűzéseket úgy kell megszabni, hogy a helyet is figyelembe veszük, tehát hogy hol valósulnak ezek meg, illetve hogy mennyire megvalósíthatók ezek. Szerintem a legjobban úgy lehet elérni a célkütűzéseket, hogyha az értékelő rendszer, tehát a vidékfejlesztési értékelő rendszer megváltozik. Kétféle mérési módszert kell alkalmazni, a makro megközelítést, ahol összegyűjtjük az információt, illetve a mikromegközelítést, ahol felbontjuk, ö, osztjuk az információt. A jelenlegi rendszert megtartjuk, és ezt kéne felülvizsgálni, tehát az mutatva, mutatókat kéne felülvizsgálni, így sokkal jobban lehetne a különböző célkitűzéseknek megfelelni. Másrésztről mikro megközelítés kiépítésére van szükség. Ezek például esettanulmányok alapján működnének különböző előre meghatározott területeken, ahol a kauzalitást vizsgálják, tehát miért történtek a dolgok úgy, ahogy történtek, és pontosan hogyan történtek. De ez a mérési kettősség tenni lehetővé azt, hogy teljes képet kapjunk a vidéki területeken történtekről. Még egy dolog, költségvetési megfontolások. Elképzelhetőnek látszik, hogy a kap költségvetését csökkentik majd. Sok európai dokumentum erre utal, például a költségvetési felülvizsgálat. Ez azt jelenti, hogy pillérenként és tagállamonként újra kéne struktúrálni a forrásokat. Számos második pillérbeli eszköz az első pillérbe kerül, és ezzel ehhez párosul az is, hogy a költségvetés is, költségvetési sorok is követik ezt az átstruktúrálódást. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tagállamok is aktívak legyenek ebben, ebben az újra szervezésben, hiszen jelenleg nagyon kiegyenlítetlen a helyzet. Szerintem az, e, a jelenlegi rendszer nem fenntartható, és ezért ezt mindenképpen reformálni kéne. Meg kéne reformálni. Az objektív kritériumok használata is felmerül a dokumentumban. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy ez megvalósuljon. Világos, objektív kritériumokra van szükség, erre vágynak az adófizetők is. Nagyon nehéz olyan konkrét mutatókat találni, amelyek megfelelnének ennek az objektivitási kritériumnak. De úgy gondolom, hogy az agri- a mezőgazdaság, a Natura 2000, illetve a GDP per fő optimális mutatók lennének. Mindegyik világos, ugyanúgy mérik ezeket Európa szerte, és a fenntartható szociális, mezőgazdasági és gazdasági kritériumokat is tükrözik. A költségvetési aggodalmakhoz kapcsolódik a vidékfejlesztős helye. Milyen helyet is kap ez az EU szakpolitikájában? Nem világos ez. Nem világos, hogy ez pontosan a mezőgazdasági politika része lesz-e, avagy a kohéziós politika része. Ez a vita viszonylag értelmetlen, hiszen a vidéki emberek azt szeretnék, hogyha az, élet, hogyha az életkörülményeik, életkörülményeik javulnának, nem az érdekli elsősorban őket, hogy honnan érkezik a pénz. Én ezért azt gondolom, hogy az összes vidékhez kapcsolódó szakpolitika egy helyen összpontosuljon, egy új alapot kéne létrehozni, és ez sokkal hatékonyabb lenne. Így a különböző átfedések megszűnnének, vagy csökkennének, és a koordinációs lehetőségek is javulnának. Jelenleg a vidékfejlesztési programokat különböző nemzeti, tehát tagállami hatóságok és igazgatóságok intézik, és ezek, ezeknek nincsen úgynevezett vidéki jellegük, tehát hogyha egyetlen alap létesülne, akkor ez mindenképpen javítaná hatékonyságot. Következtetéseim. Talán még korai azt meghatározni, hogy a jövőben milyen szerepe lesz a vidékfejlesztésnek a kapban. De azért a részleges következtetésekre már utaltam. Először is azt emeltem ki az első részben, hogy a közlemény javaslatai nem elég részletesek a legtöbb esetben. Illetve csak bizonyos mértékben összeegyeztethetőek ezek a javaslatok a kihívásokkal. Nagyon sok intézményi tényezőt kell figyelembe venni a kapjövőjével kapcsolatban, aztán még egy következtetés, a második pillérben kevesebb mértékben szerepel a vidékfejlesztés. Ez persze nem feltétlenül jelenti a vidékfejlesztés levitézlését, hiszen sok második pillérbeli intézkedés ezen túl majd a úgynevezett környezetvéde belső pillérben kap helyet. Nagyobb változásokra nem számíthatunk, bár úgy gondolom, hogy a szegénységre mindenképpen ügyelni kéne, foglalkozni kéne ezzel. Sürgető ez a kérdés. A vidékfejlesztési politikák kiértékelése véleményem szerint eredmény központú kell, hogy legyen. Nagyon fontos az, hogy kettős mérési módszert alkalmazunk, illetve a célkitűzéseket is kétféleképpen határozzuk meg objektív kritériumok alapján kell a költségvetést újra struktúrálnunk, Natura 2000 GDP per fő, illetve mezőgazdasági terület alapján. Az összes vidékfejlesztési szakpolitikát egyetlen alapban kéne kezelni, integrálni kéne tehát ezt. Ez mindenképpen hatékonyabbá tenni a jelenlegi programokat, és az átfedéseket is csökkenteni. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném azt kihangsúlyozni, hogy a kap a kapnak a jövőben mindenképpen az EU mezőgazdaságának sokféleségét kell kihangsúlyoznia, és, és el kell kerülni azt, hogy konfekció megoldást alkalmazunk Európa teljes részére. Ez volt minden. Köszönöm a figyelmet. Tack så mycket. <clears throat> Tack. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a nagyon is eltérő és érdekes előadásokat. Megvárom, míg mindenki felveszi a feladatot, meg gondolom nem mindenki beszél svédül. Nagyon szépen köszönöm az előadásokat, nagyon érdekesek voltak. És néha nagyon is eltérőek voltak, már mint ami a hangnemet illeti, vagy a, a fő elemeket. Nagyon hasznos ez az eszmecsere számunkra, hiszen nekünk kell együtt dönteni majd. Nagyon jó különböző szemszögből látni a dolgokat, hiszen a demokrácia valóban az egyensúlyról szól, a kompromisszumok megtalálásáról. Most pedig megadom a szót jelentevéstevőnknek a bizottságunk nevében, de szónak öné a szó. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt jelentéstevő, tisztelt szakértők. A mai meghallgatás, mint ahogyan az elnök asszony is elmondta, nagyon sok új ötletet, elgondolást vetett fel, és jóval termékenyebb volt, mint a legutóbbi meghallgatás, ahol csak általános megjegyzések hangzottak el. Kicsit bizonytalan vagyok, ami néhány kijelentést illet. van ön, úr, ön néhány olyan dolgot említett, ami a közjavakra vonatkozik, mások is említették a közjavakat és hogy hová soroljuk be ezeket a közjavakat, erről is szó esett. A jelentésemben azt írtam, hogy a környezetvédelmi szabályozásokat szemben a bizottság javaslatával ne az első, hanem a második pillérbe vegyük be, mivel úgy gondolom, hogy ott ezek a az intézkedések sokkal jobban érvényesülnek. Hogyha az első pillérbe vesszük be őket, akkor csak egyféle általános érvényesítés érvényesül. E, ezzel azonban nem teszünk eleget, az intézkedések sokféleségének és Európa sokszínűségének sem teszünk eleget. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az agrárreform, hogyha vége, végül kialakítottuk azt, akkor nagyon fontos, hogy ne jelentsen további bürokratikus terheket a gazdák számára, ne járjon új ellenőrző mechanizmusokkal, új közigazgatási és szankciós mechanizmusokkal. Éppen ezért tenném fel még egyszer a kérdést a szakértőknek, támogatják-e azt, hogy az első pillér között, ahol az európai mezőgazdaság általános szolgáltatásai tartoznak, és a második pillér között egy világos határvonalat húzunk, és akkor a második pillérbe kerüljenek be azok az intézkedések, amelyek a közjavakra vonatkoznak, és amelyeket célzottan az egyes gazdák teljesítményének megfelelően lehet kialakítani. Hogyha jól értettem Tangerman professzor urat, akkor hogyha pénzeket viszünk át a második pillérből az első pillérbe, akkor nem szabad, hogy társfinanszírozásra váljon ez, ennek társfinanszírozás nélkül kell megtörténnie. Érdekelne az is, az utolsó szakértőtől kérdezném, aki a vidékfejlesztésről beszélt, itt most lehet vitatkozni arról, hogy jöjjön létre egy saját alap erre vonatkozóan, vagy ne. Mi azt gondoljuk, hogy a vidékfejlesztésnek továbbra is a mezőgazdaság keretén belül kell maradnia, és itt természetesen a társfinanszírozást kell előnyben Nem tudom, honnan érkezik a harmadik szakértőnk, de egy olyan régióból származom, amely 40 évig nagyon elmaradott volt Németországban, és csak azért lehetett fejlődést elérni, mert javítottuk az infrastruktúrát. Tehát, hogyha ma Európában vannak olyan régiók, ahol rosszul élnek az emberek, ahol szegénységben élnek az emberek, ott az én sok éves tapasztalatom szerint mindenek előtt az infrastruktúrába kell beruházni. Nyilván össze lehet kötni egymással a strukturális intézkedéseket és a vidékfejlesztést külön-külön alapból finanszírozva. Felmerült bennem az a kérdés is, hogy a szakértők hogyan képzelik el a jövőben az egész rendszer egyszerűsítését. Én a jelentésemben szeretném megpróbálni ezt az egyszerűsítést valahogy megfogalmazni, kézzelfoghatóvá tenni. Tudomásul vettem, és a jelentésemben ez problémákat is okozott nekem, hogy a bizottság közleménye nagyon sok területen nem elég konkrét, és kevéssé alkalmas arra, hogy alapul szolgáljon a parlament munkájának. Szeretném elmondani a kollégáknak, itt van a Lisszaboni szerződés, mi is felelősséget viselünk, nem engedhetjük meg azt, hogy mi is egy kevéssé konkrét jelentést fogalmazzunk meg a bizottság közleményének megfelelően. Úgy gondolom, hogy egy határozott jelentést kellene készítenünk. E, az elkövetkezendő napokban egy olyan jelentést fogok majd átadni a fordítóknak, amely részletesebb lesz, minden bizonyal hevesebb vitákat is vált ki, kivált majd, de nem szeretnék olyan jelentést, amely csak felszínesen kezeli az agrárpolitika jövőjét. Egy ilyen jelentés nyilván nagy támogatottságot kapna a parlamentben, mert semmit nem mond gyakorlatilag. Úgy gondolom, hogy ez a mi felelősségünk. És a kérdés a szakértők felé az volna, hogy hasonlóan látják-e a helyzetet, hogy nekünk, a parlamentnek világosan kell meghatároznunk a jövőben irányt, annak érdekében, hogy a bizottság a, egy jó alappal rendelkezzen a jogalkotási javaslatához. Köszönöm szépen. Albert, Köszönöm szépen, Albert. Luis Capulos Santos úr következik. Muito obrigado, Presidente. Eu eh, agradeço muito. Eh, não... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, nem csak a szakértőknek, hanem köszönöm szépen a dokumentumokat is, amelyeket megkaptunk, és amelyek nagyon fontosak a vitánk szempontjából, amelyet most megkezdünk a DESZ jelentés kapcsán. Van egy kérdés, amely szívügyem, és ez a kérdés összefügg a reform legfőbb pontjával, mégpedig egy új rendszer bevezetése ez, ami a kifizetésekre vonatkozik, a közvetlen kifizetésekre. Engedjék meg, hogy egy pontban ne értsek egyet. Itt még világosabbá kellene tenni a dolgokat. Ha jól értettem, Tengermán úr azt mondja, hogy a közvetlen kifizetések tulajdonképpen a jövedelem növelésére irányulnak, és nem egy ne, itt nem egy általános támogatásra van szó. Azt szeretném mondani, hogy a bizottság javaslata gazdasági elemeket is tartalmaz, így például a különböző területi elemeket is tartalmaz, az élelmiszerbiztonság kérdéseit is érinti, és egyéb más területeket is. Itt tehát arról van szó, hogy egy nagyon sok ágazatot, nagyon sok elemet érintő kérdésről, komplex modellről van szó, mert a tagállamok nagy része már évekkel ezelőtt is támogatott. Egy olyan modell ez, amelynek még a VTO előtt is azonban bizonyítania kell a legitimációját. Azt kérném önöktől, hogy erősítsenek meg ebben a véleményemben. Hiszen, hogyha ez így van, akkor azt hiszem, hogy még egyszer mélyebb vitát kellene folytatnunk el, erről, hiszen, hiszen egy ilyen orientációval a jövőben egy kapot nem tudom elképzelni. Herbert Hoffman következik. Én is úgy gondolom, ahogyan Albert Dess is mondta, hogy ma nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Néhány nappal ezelőtt csak azt mondtuk el egymásnak, amit már egyébként is mindenki tudott, amivel mindenki tisztában volt, ezzel szemben ma érdekes dolgokat hallottunk. Nagyon érdekesnek tartottam, amit Tengermen úr mondott. Nagyon világosan kimondta azt, hogy a második pillérben érdemes lenne azt tenni, ami ide tartozik, azzal foglalkozni, ami ide tartozik, és miért kellene most az ökológiai kérdésekkel az első pillérben foglalkozni. Sokkal észszerűbb volna megnézni, hogy a mai politikával a tagállamok a második pillérben mit kezdtek a környezetvédelem tekintetében, és akkor láthatjuk azt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek érdekes módon az agrár pénzek 95%-át az első pillérben költik el, felmerül a kérdés, hogy akkor nem is létezik, a második pillér is nem is létezik, nem is léteznek ökológiai intézkedések az agrárpolitikán belül. És aztán úgy látszik, hogy vannak ennek megfelelően olyan országok, amelyeknek semmi gondjuk nincs az ivóvíz védelemmel. Ezért tehát felmerül a kérdés, hogyan lehet kötelező érvényűen megerősíteni a második pillért. Itt tehát többet kell követelni a tagállamoktól, ott, ahol eddig keveset tettek, vagy semmit sem tettek. Így tehát felmerül a kérdés, hogy a mai modellt kellene-e tovább fejleszteni. És itt teljesen egyetértek Tangerman úrral abban, hogy nem szabad egymással összekeverni, vegyíteni a dolgokat. Ami az egyszerűsítés kérdését illeti a kis gazdák kisgazdák tekintetében Tangermár úr ezt is nagyon jól megfogalmazta. Nem arról van szó, hogy általányokat vezessünk be a kis gazdák számára, és hogy administratív akadályokat gördítsünk eléjük. Talán érdemes volna az olyan gazdaságok esetében, amelyek pár száz eurót kapnak évente, hogy például öt évre előre megkapják az adott összeget. Azt hiszem, ez a bürokrácia leépítése szempontjából egy jó lépés lenne. Az utolsó előadáshoz, illetve az összes háromhoz általánosságban mondanám, hogy nagyon örülök, hogy a vidéki területeken tapasztalható elszegényedés témáját is említették. Amit azonban hiányoltam mindhárom előadásban, az az, hogy mit lehet tenni a vidéki népesség előregedése tekintetében. Úgy tűnik ez egy olyan téma, amelyel sem a bizottság nem foglalkozik, sem mi nem foglalkozunk, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Szigirészki. Szigirészki. Köszönöm szépen, Szigirészki úr. Ja myślę, że szkoda, że jest mało czasu, bo naprawdę... Mm, én igazán örülnék, ha több időnk lenne, hiszen annyi mindenről kellene szólni, vitázni, sok mindenről kell gondolkozzon, közön előadásokat halván. Én olvastam néhány jelentést, amelyet, vagy tanulmányt, amelyet Tangerman úr itt, bár csak több időnk lenne, de hát ugye nincs, úgyhogy most térjünk rá a lényegre. Nos, hát a kihívások között vannak olyan kihívások, amelyek nem világosak néhány kihívást célkitűzésé tettek, annak érdekében, hogy indokoltak legyenek. Indokolni tudjuk a kiadásainkat. Azt mondtuk, hogy mindannyian zöldek vagyunk, ökók, környezetbarátok. Ez a mi javaslatunk. Ezt akarjuk tenni. Nem akarom bírálni ezt, mert tudom, hogy nincs másunk. Ez egy különleges politikai helyzet, amelyben találjuk magunkat, és ebben a helyzetben, amikor a jövedelemről van szó, a gazdák koráról, hát sajnos nem nagyon tudunk mást javasolni vagy előterjeszteni. A kifizetések szintjének megőrzése a gazdák számára valóban az agrárpolitika stabilitásának a jele lenne. Tudom, hogy meg kell őrizni ezeket a szinteket történelmi szempontból, a 15 és a, a 12 új tagállam esetében más történelmi perspektívát kell figyelembe venni. Ez lenne a kiinduló pont, és akkor meg kell néznünk, hogy mi legyen a következő lépés. De ha meg akarjuk őrizni a kifizetések történelmi szintjét, akkor változtatni kell a költségvetésen. Rugalmasabbá kell tenni a költségvetést, el akarjuk érni a céljainkat. Aztán van itt egy probléma. Annyira sok különböző célkitűzésünk van a kap égisze alatt, klímaváltozás elleni küzdelem, vidékfejlesztés. Értem, hogy az adófizetőink egy kicsit idegesek mindettől. A gazdák pénzt nem csak a kapból kapnak, hanem más forrásokból, amik különböző céloknak felelnek meg. Hát azt hiszem ennyit mondanék, köszönöm. Grazie a te, Köszönöm szépen. Kalinowski úr következik. Podziękować za te wszystkie prezentacje dzisiaj. Én is szeretném megköszönni a szakértőknek az érdekes előadásaikat, de ha megengedik, megközelít, egy megközelítésről szeretnék szólni, amelyet Tangerman professzor úr mutatott be, az európai agrár politika jövőjébe tekintett és bemutatta saját értékelését az Európai Bizottság közleményéről való értékelését. Azt hiszem, hogy rá kell jönnünk arra, hogy a, az agrár ágazat verseny képessége gyengül Európában. Nem vagyunk képesek ebben a versenyben győzni, nyerni a riválisainkkal szemben. Világszerte alul maradunk. A kérdés az, hogy van-e még mozgásterünk van-e kompromisszum, amit megtalálhatunk? Ha modernizálni, korszerűsíteni szeretnénk, van-e mozgásterünk? És ha szociális igényeknek is szeretnénk eleget tenni, ha ökóbarátok akarunk lenni, környezetbarátok, akkor halandóak vagyunk-e a csatában néhány győzelemről lemondani, hogy ezeket a célokat elérjük a következő hét évben ami a közvetlen kifizetéseket illeti. Most jöjjünk, legyen, legyünk régi vagy új tagállamokból valók, nem jelent ez egységes kifizetést. Különböző régiók vannak Európában. Vannak hegyvidéki régiók, vannak déli régiók, északi régiók, különböző klímák jellemzik az egyes régiókat. A jelentés, amelyet megszavaztunk az Európai Parlamentben, Nos, hát ebben a jelentésben objektív feltételekről beszéltünk, de úgy tűnik, hogy ezeket az objektív kritériumokat szem előtt évesztettük. Keressük meg őket ismét, találjuk meg őket. Tangerman professzor úr említette az aktív gazda fogalmát. Ez egy nagyszerű ötlet. Ezen gondolkodjunk el. Ez olyas valaki, aki tulajdonosa az adott földterületnek, és meg is műveli. Persze kiadhatja bérbe. Aztán, ha az ember kiadja a bérbe ezt a földet, és megkapja az összes pénzt, ami érte jár terület alapú támogatásként, tehát ez nagy problémát okoz az én országomon, Lengyelországban. Aztán az utolsó dolog. Hogy kell az eszközöket és a pénzforrásokat az első és a második pillér között elosztani. Itt a régi és új tagállamok sok mindenben másként gondolnak. Van, aki 80-20%-ot mond egyes és a kettes pillér között. Szerintem végleg el kellene majd döntenünk, figyelembe kell venni az európai agrárpolitikai, vagy az európai agrárágazat különbözőségeit. Reimers úr. Asszony, bocsánat. Köszönöm szépen. Három megjegyzésem volna. A társfinanszírozás problematikáját többen is említették. Talán az uraknak lenne ötletük arra vonatkozóan is, hogy a társfinanszírozást hogyan lehetne felhasználni, másképpen kialakítani a vidékfejlesztés számára. Itt valamit tenni kell, ez mindannyiunk számára világos, hiszen úgy tűnik, hogy a társfinanszírozás itt egy kizáró kritériummá válik szépen lassan. Másodszor úgy gondolom, hogy a gazdák könnyebben tudnak alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, mind a demográfiai változáshoz. Azt hiszem, hogy ez utóbbi problémát ugyanis alábecsültük. A demográfiai változás, a népesség előregedése nagyon gyorsan következik be, és főként a vidéki területeken jellemző. Éppen ezért számomra a második pillér annyiban is nagyon fontos, hogy ez az eszköz tulajdonképpen arra, hogy ezen a területen tegyünk valamit, hogy a vidéki struktúrákat fenntartsuk, hiszen mi értelme van egy olyan vidéki, vidéki területnek, amelyben a gazdák magukra maradnak. És aztán harmadszor nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ne túl sok célkitűzést fogalmazzunk meg, ne túl sok programot indítsunk, hiszen máskülönben az eszközénk, a forrásaink nem hasznosulnak megfelelően. Tehát vigyáznunk kell, hogy ne túl sok mindent akarjunk megcsinálni rövid időn belül. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy úr. Nagyon gyorsan, mert különben a szakértők nem tudnak válaszolni. Köszönöm, elnök úr, az én megjegyzéseim a kettes pére vonatkoznak. Szerintem nagyon is visszaértek ezzel. 50-60 példám volna, hármat adok ebből. A görög krumpli támogatása Svédországban. svédeknek van krumpliuk, hát nincs szükségük görög krumplira. 36 ezer spanyol üzemnek fizetni, ami nem létezik. Micsoda pénzpocsékolás múltkor említettem a plenáris ülésen Brüsszelben a magyar kutyákat. Nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy jobb körülmények között éljenek a magyar kutyák. A pénz ott van, a kutyák élete továbbra is. Kutya. Hogy lehet segíteni a foglalkoztatást, a környezetvédelmet, a biztonságot? Nekünk NIC, ez a ö, TB hozzájárulás, tehát van ilyen foglalkozási biztosítás, ezért még kell külön pénzt fizetni? Ez egyébként hozzájárul járulni a foglalkoztatás növeléséhez. Um, az a kettes pillérből támogassuk már a hulladékégetőket. Aztán új ö, raktározási szabályokat hoznak majd a baromfi esetében, épületet képíteni. Ez nagyon jó dolog pénzt kiadni. Pénzt erre lehet a fotót. Jó, hát a farmok tönkretesznek legelőkerületeket. Nagyon jó lenne a gabonaraktárakból a polt eltávolítani, védő sisakokat bevezetni. Köszönöm szépen. Martin Osling, poi onorevole Calniete. Martin Osling. Martin Osling. Zwei Fragen. Kérdésem lenne röviden. Tangerman, nem nagyon értettem ön, Tangerman úr. Ön azt mondta, hogyha az első pillérbe helyezzük el a a betésforgó termelést, akkor az nem kompatibilis a VTO-val. Nos, általában véve az első pillér ellen vagyok, de úgy gondolom, hogy az első pillér zöldebb tétele igenis kompatibilis a VTO előírásaival. Emellett azt mondta, hogy a közjavak esetében egy jó finanszírozásra van, támogatásra van szükség. Mi az, hogy közjó? Ez az érdekes kérdés. Mit nevezünk közjónak? De hogy mit ért ön szisztematikus megközelítés alatt, azt sem értem teljesen, hiszen hogy az első pillért nem tesszük zöldebbé, és a második pillérben a környezetvédelmi intézkedéseket nem foganatosítjuk, akkor az egész szisztéma, az egész rendszer nem működik jól, hogyha jól értettem. Tehát éppen ezért a legfontosabb területeket, ahogyan azt egyébként is megtesszük az agrárpolitikán belül, mindkét pilléren belül kell megfogalmaznunk, és nem pedig csak az egyiken belül. Grazie Martino onorevole Calniete, poi Nikolson. Calniete, képviselő majd Nikolson úr. Paldies, prezident Kungs. Ez gribēju runāt par tiešai... Köszönöm szépen, elnök úr. Közvetlen kifejezés, kifizetésekről szeretnék beszélni. Lettországban ez egy nagyon fontos kérdés, a kollégánk korábban már utalt erre. El kell mondanom, hogy Lettországban nagyon sok gazda van, aki egyetértene azzal, hogy a közvetlen kifizetéseket nem fizetik ki egész Európában, hiszen a verseny nem tisztességes. Amíg nem tisztességes a verseny, addig azonban a nagy különbségeket valahogy ki kell egyenlítenünk. Ez lenne a mi javaslatunk. Ez egy világos rendszer. A közvetlen kifizetéseket tehát úgy kell meghatározni, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb szintet is meghatározzuk konkrétan a legalacsonyabb határ, az átlagos kifizetések 75%-a, a legmagasabb pedig a 125% lenne az általános kifizet, európai kifizetések arányában. Ez azt jelenteni, hogy elég rugalmasak vagyunk, és teljesen világos rendszert is teremtene mindez. Emellett objektív kritériumokra van szükség. Beszélt a vidéki, vidékfejlesztésről is, arra van szükség, hogy figyelembe vegyük az egyfőre jutó GDP-t, másodszor figyelembe kell venni a felhasznált földterület méretét, harmadszor pedig mindazon kiadásokat, amelyekre szükség van ahhoz, hogy ez az adott földterület jó állapotban maradjon. Ide tartozik a munkaerő, a technológiai ráfordítás, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy ezek kielég, elegendő kritériumok, és szeretnék választ kapni erre a szakértőktől. Nikolson úr következik. Köszönöm szépen! Az első és a másik pillér között van a csata mező a kaprefon kapcsán. Az első előadó arról beszélt, hogy az SFP felé, az egységes tartalapú kifizetés felé mozdulunk el a direkt vagy közvetlen kifizetés mellett. Tehát az ember ugye felkészít az állatait a, a saját területén, aztán van két év, 2002-ig ugye volt az SFP, az Egységes Teret Alapú Kifizetés. Folytassuk ezt, hogy valami más határozzunk meg. Nem lehet 2010-re felkészülni úgy, mint, ami, tehát, mint a 2002-re kellene. Nos, jobban szét lehetne osztani a területeket. Én mit is láttam? Ki mondják, hogy nem jól gondolom. Gyakorlatilag a, a borjú és a marhahús ágazatnál mi is a helyzet? Én úgy látom, hogy ez lehetetlen. Lehet, hogy rosszul látom. Én azt gondolom, hogy a kap olyan politika legyen, ami az agrárpolitikát támogatja, ne legyen környezetvédelmi politika, és ne legyen szociális politika. Én nagyon erős véleménye vagyok ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Raduszta. Raduszt képviselőtársa. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a rendkívül érdekes előadásokat, és Tangerman úrhoz intézném a kérdésemet. Ön Előadásában teljesen világosá tette azt, hogy kételkedik a közvetlen kifizetések rendszerében. Ön azt mondja, hogy a közvetlen kifizetések nem függnek össze közvetlenül az élelmezés biztonsággal. Felmerül bennem azonban a kérdés, hogy miért van az, hogy egyes területeken egyre nagyobb az elvándorlás. Ez az élelmezés biztonságot tehát akkor nem támogatják a közvetlen kifizetések? Emellett azt mondja, hogy a magas árak is összefüggnek a közvetlen kifizetésekkel. Úgy tudom, hogy Németországban legalábbis a jövedelmek 11%-át adják ki élelemre. Úgy gondolom, ez nem túl magas arány, sőt, úgy, úgy gondolom, hogy jobban tennénk, hogyha több pénzt költenénk jó minőségű élelmiszerekre. Most jön azonban a legfontosabb kérdésem. Érdekesnek tartottam azt, hogy azt mondta, hogy a tisztesség alapelve nagyon fontos, de egy jövedelem tesztet kellene bevezetni, szinte szó szerint idéztem, amit ön mondott. El tudná magyarázni, hogy ez mit jelent? Úgy gondolja, hogy ezt össze lehetne hasonlítani esetleg a német szociális segéllyel? Tehát, hogy minden gazdának számot kell adnia a jövedel- jövedelem helyzetéről. Hogyan akarná ezt technikailag megvalósítani? Köszönöm. Eh, köszönöm szépen. Elnézést kérek főleg az, a tolmácsoktól. Elnézést kérek, hogy túlorázni fogunk. Arra kérem a szakértőket, hogy nagyon-nagyon röviden válaszoljanak. Tangerman, Tangerman úr az első. Tessék, Stefan! Ich bedanke mich herzlich für die... Köszönöm szépen a sok nagyon érdekes kérdést és ötletet, és természetesen, mivel rövid az időm, csak röviden tudok válaszolni, az alapvető kérdés az, hogy a közjavakat hol, hol lehet a leginkább finanszírozni az első vagy a második pillérben. Számomra egyértelmű a válasz, ez a második pillérbe tartozik, egészen egyszerűen azért, mert csak a második pillérben lehet olyan célzottan eljárni, mint ahogyan az a közjavak rendelkezésre bocsátásában szükséges nem minden egyes hektárt lehet az Európai Unión belül megfelelő módon közjavak előállítására használni. Ezt itt tehát differenciálni kell területről területre. És ezért a második pillérbe tartozik. Számomra tehát egy olyan politika, amely inkább célzottan működik, amely valóban átcsoportosítja az eszközöket, támogatásokat az elsőből a második pillérbe, ez lenne a helyén való. És ezzel felvetődik a társfinanszírozás kérdése is. Ha úgy járunk el, mint ahogyan a moduláció esetében ezt tettük, tehát hogy egy eurót átteszünk az elsőből a második pillérbe, és ehhez hozzájönnek a nemzeti források, akkor felfújjuk ezt a második pillért, és ez nem cél. Nem az a cél, hogy még több pénzt költsünk az agrárpolitikára. Ilyen értelemben tehát valóban észszerű lenne egy másik rendszer kialakítása. És lehet, hogy most forradalmának tartanak majd, hogyha ezt kimondom, de alapvetően helyes, hogy a tagállamok is hozzájáruljanak a finanszírozáshoz, hiszen nekik is dönteniük kell abban, hogy hol milyen közjavakra van szükség. És annak érdekében, hogy itt ne források felhalmozásáról legyen szó, jobb volna, hogyha a tagállamok pénzügyi hozzájárulását az EU költségvetéséhez csökkentenénk, és ezáltal megteremtenénk azt a lehetőséget, hogy társfinanszírozói szerepet vállaljanak a második pillérben. Ezzel gyakorlatilag a második pillérben, a döntéshozatalban felelősség hárul a tagállamokra is. Felve, feltették a kérdést, hogy mi a közjavak finanszírozásának a jelentése, Nyilvánvalóan nagyon röviden fogalmaztam és tömören, de pontosan ez történik a második pillérben is. A döntő jelentőségű az az, hogy a szerződéses, hogy a kifizetéseket szerződéses módon határozzák meg. Tehát létezik egy szerződés a gazda és a közigazgatás között, amely kimondja, hogy milyen szolgáltatást kell nyújtania a gazdának, és specifikusan ezt a szolgáltatást fizetik ki a gazda számára. Ezt nem lehet olyan specifikusan kiszámolni nyilván, mint egy tonnára vonatkozó, tonnára tona arányban meghatározott kifizetést, de ezzel a szerződéssel a gazdát kötelezni lehet arra, hogy azt a bizonyos szolgáltatást nyújtsa, amelyet meghatároz a szerződés, és ennek megfelelően bizonyos különféle eljárás segítségével nagyon jól meg lehet határozni a kifizetés számszerű mértékét. Valaki rákérdezett arra, hogy a vetésforgó termelés miért nem kompatibilis a VTO-val. Itt nem az általános kompatibilitásról van szó, de a közvetlen kifizetések jelenleg olyan kifizetések, amelyek a VTO szerint a zöld dobozba, kategóriába tartoznak, és ebben az esetben nem megengedhető, hogy termelni kelljen ahhoz, hogy a gazda ezeket a közvetlen kifizetéseket megkapja. A vetésforgónak csak akkor van értelme, hogy az ember termel, hiszen máskülönben nincs értelme a vetésforgó forgó rendszernek. Akinek parlagon heverő területe van, az nem termelhet vetésforgó rendszer szerint, azt hiszem ez világos, és hogyha ez lesz az előfeltétel, akkor előfeltétellé tesszük azt a kifizetés esetében, hogy a gazda termeljen is, és hogyha ez az előfeltétel, akkor ez nem tartozik a VTO zöld, úgynevezett zöld dobozába, zöld kategóriájába. És rákérdeztek arra is, és ezzel zárom is a mondandómat, elnök úr, hogy a masszív elvándorlás nem jelente problémát az élelmezés biztonság szempontjából, nem probléma, hiszen nem csökken a művelhető terület száma eltekintve attól a viszonylag alacsony méretű területtől, amelyet más célokra használnak fel, mint például lakásépítés, útépítés, stb. Nem a, az elvándorlás okozta a termelés csökkenését. És valaki rákérdezett a jövedelem kérdése is, hogyha valóban komolyan gondoljuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy a közvetlen kifizetéseket a jövőben tisztességesen, méltányosan szeretnénk elosztani, igazságosan szeretnénk elosztani, akkor valóban elsősorban a kedvezményezett jövedelmét kell megállapítanunk. Az a sejtésem, hogy a Anglia királynőjének valószínűleg nem kellene kifizetéseket folyósítani, de a szegény gazdáknak nagyon is kellene. Jó, nyilván nem személyekről beszélünk, és nem jövedelmekről soha nem láttam az angol királynő jövedelmi helyzetéről szóló papírokat, de mindegy. Vincent, tiéd a szó, mindent bele. 45 sekund, pas plus. 5 másodperc, több nincs. Az első gondolat. Azt gondolom, hogy konkrétan kell fogalmazni, és azt gondolom, hogy az ördög a részletekben rejlik. Nagyon szépek a nagy ötletek, tehát nagyon fontos az, hogy ezeket... Most az a kérdés, hogy szeretnénk-e az SFP-ket, tehát az egységes töltalapú kifizetéseket átcsoportosítani, aztán az átalakítás intenzitása, szerintem itt vannak kockázatok a kockázatkezelésnél. A második dolog, lehet, hogy nem értek egyet, de támogatom azt, hogy az első pillérben legyen arra lehetőség, más vidékfejlesztési intézetések bevezetése. Ugye a Franciaországban, amikor elvégeztük a health check-et, akkor bizonyos kritériumokat figyelembe véve egy utat járunk be, amely segítséget ad az elosztásnál. A harmadik dolog nagyon ébernek kell lenni, amikor a támogatások felső értéket meghatározzuk a jövedelem alapján. Nagyon fontosan kell meghatározni, hogy Európában a köztámogatásnak ki a kedvezményezetje. Köszönöm szépen, utolsó hozzászóló Jánbor Attila. Pár percre. Uh, Köszönöm szépen. A mezőgazdaság, illetve a vidékfejlesztés kapcsolatáról sok kérdés érkezett úgy vélem, hogy a vidékfejlesztési politika nem csupán a mezőgazdaságról szól. A mezőgazdaság persze fontos szerepet kap ezen szakpolitikákban, de én úgy vélem, hogy a mezőgazdaságon kívül még számos más tényező is megjelenik a vidékfejlesztésben. Ezek nem tudnak az összes problémával foglalkozni a vidéki területeken. Mint említettem tehát, a vidékfejlesztés nem csupán a mezőgazdaságról szól, de a mezőgazdaság fontos része a vidékfejlesztési politikán. Aztán a kiértékelési rendszer, vagy az értékelési rendszer megváltoztatása. Szerintem a mutatókat kéne megváltoztatni. Jelenleg több mint száz mutatóval dolgozunk, ezt mindenképpen egyszerűsíteni kéne. Fontos az is, hogy az értékelési rendszer nem működőképes, vagy nem megfelelően működik. Gyakorlatilag csak kipipálunk bizonyos dolgokat. Még egy dolog. A szegénység, illetve a vidéki lakosság előregedése közötti kapcsolata. Valóban összefügg a két dolog és európai szintű szakpolitikákkal kéne ezt a problémát kezelni. Elnök, köszönöm szépen, mindenkinek köszönetet mondok, legel, legelőször is szakértőinknek. Intenzív vita alakult ki, ez is tükrözte, hogy még nagyon sok mindenen el kell gondolkoznunk. Tengerban úrhoz kapcsolódnék, nem tudom, hogy az amerikai kongresszus vajon hogyan reagált volna Tangerman úr utolsó felkiáltására, de hál' Istennek nem az amerikai kongresszusban vagyunk. Köszönöm szépen a szakértőknek, köszönöm professzorulak, mi pedig találkozunk a következő ülésünkön február 28-án 15 órakor. A tolmácsoktól